Colleagues, I think we can start. Kedves kollégák, kezdjük. Azt hiszem. Kérek mindenkit foglalja el a helyét. És kezdjük meg a napi rendünk hetes pontját. Nagyon fontos jelentéstervezet a bank struktúrá, bankok strukturális reformjára vonatkozó rendelkezések döntő fontosságú dokumentum. Köszönjük az előadónak, hogy olyan jelentést nyújtott be, amelynek nagyon erős a vonala, sok mindent módosított a bizottsági javaslathoz képest, úgyhogy rengeteg elemet tudunk most megtárgyalni. Nagyon fontos vita előtt állunk, stratégiai jelentőségű. Mint mondtam, tehát köszönjük még egyszer az előadónak a munkáját, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani az árnyék előadóknak, hiszen rengeteg lehetőségünk volt arra, hogy megbeszéljünk különböző dolgot. A Tudjuk, hogy nincsen teljes megállapodás, legalábbis eddig még nem volt, és ezzel szerettem volna kezdeni, hogy világos legyen. De mégis úgy gondolom, és fontos elmondani, mert nagyra értékelem, hogy az, hogy hogyan kell eljárnunk, hogyan dolgozunk, abban jó az egyetértés, jó a felfogás. Úgyhogy ez egy kiváló jogalkotási javaslat. Ez is a célom ezzel a lépéssel. Korábban is ez volt, hogy szorosan az árnyék előadókkal együttműködve vizsgáljuk meg, hogy hol lehet többséget találni e jogszabály körül. Akkor, amikor a tervezetet beterjesztettem, két dimenziót tartottam rendkívül fontosnak. Az első, amiről nem szabad megfeledkeznünk, az az, ami az Európai Unió számára döntő fontosságú ma, ez pedig nem más, mint hogy hogyan lehet munkahelyeket és beruházásokat ösztönözni. Világosan meg kell mondjam, nem folytathatjuk a vitát a fő pénzügyi intézetekről anélkül, hogy ne fontolnánk meg, hogy annak milyen hatása van az európai gazdaságra alul beruházott, vagy a beruházásoknak alacsony a színvonala, nincs jelentős változás, 400 milliárd euró és 700 milliárd euró között mozog a beruházási összeg, ami persze elég sok, és ez az a perspektíva, aminek alapján a Juncker tervet értékelnünk kell. A terv éves szinten 100 millió euró. Úgyhogy elnök úr, még hogyha műk be is válik a Juncker terv, akkor sem fogja tudni a beruházások nélkül a hiátust pótolni. Ha biztosítani akarjuk, hogy az Európai Unió pénzintézetei megfelelően működjenek, a hitelek, értékpapíroktól és az új innovációig mindent biztosítson, akkor, akkor fogjuk tudni a jogszabályainkat valóban eh, próba eh, alá tenni. A magánszektor nélkül nem tudjuk majd eh, ezt elérni. Mindenképpen úgy kell kalibrálnunk, hogy az Európai Unió gazdaságának egészét vegyük figyelembe. Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi válság kitörésekor minden szükséges forma és minden, amit lehetett, szükségesnek tartottunk, mégis egy olyan jogszabályhoz vezetett, amelyre nagy szükség volt a hitelek és tőkekövetelményeknél a gazdaság szempontjából. Az egyik legfontosabb dimenzió a jogszabály vitája során az az, hogy hogyan tudjuk ezt a fajta beruházás befektetés hiányt, ami a 4 és 700 milliárd euró között van, áthidalni. Véleményem szerint ezt nem tehetjük meg akkor, hogyha új problémákat gerjesztünk. Olyanokat, amelyeket nem is tudunk különböző bankstruktúrák kockázatával igazolni. Azért térek erre vissza, mert tervezetem vezérfonala az, hogy a kockázatokat kell kezelnünk. Csak itt tudjuk biztosítani azt, hogy egy nem kerülünk egy új pénzügyi válságba, és így tudjuk ösztönözni az európai gazdaság szempontjából szükséges beruházásokat. Szeretném elmondani, hogy 400 milliárd euró, hogyha ezt fel tudjuk tölteni, akkor ez meg fog felelni valaminek, valami olyasminek, ami 5 és 10 millió munka, új munkahelyet jelentene. Ez a perspektíva, amire szükség van. A második pedig az a jogszabály, amit eddig sikerült megvalósítanunk. Szeretném, hogyha ezt megfelelően tudnánk értékelni az MF2, a B, az EBRD, a GDS, mindenki aki ismeri ezeket a rövidítéseket, azok, az tudja, hogy miről van szó. Hogyha mindezt nagyjából egyszerre biztosítani tudjuk, akkor a tőke követelményekre, a betétekre, a képzési helyekre, a, a bankhelyreállítási állásfoglalásra vonatkozó jogszabályok a helyükre kerülnek. Én azt szeretném, hogyha mindez az összes jogszabály hiteles lenne és erős. Úgy gondolom, hogy a, a bankok helyreállítási irányelve, amely a parlament felelőssége, a, tulajdonképpen a játékszabályokon is változtat. Egyetlen egy részvényesnek sem lesz a jövőnek lehetősége arra, hogy arra számíthatna, hogy az adófizetők vagy bárki más majd kisegíti őket és ott lesz a bail-in, az, önmagunk megseg, az önmaguk megsegítésének a folyamata, és ezt el kell fogadni. Stabil rendszer van most, ahol több tőkere van a kockázatosabb üzletekhez, ügyletekhez szükség, és minden banknak prudens módon kell a saját felügyeletét e-, ezen ügyletek fölött ellátni. Nézzük meg az univerzális bankokat. Ha ezek egyéb kockázatoknak is kitesznek minket, mint amire felkészültünk, akkor ezekkel a kockázatokkal is foglalkozni kell. De azt nem mondhatjuk, hogy az univerzális bankok, mint olyanok, azzal, hogy univerzálisak, kockázatosabbak, mint mások. Nem. Sokkal inkább fordítva van a dolog ahogy azt a stressztesznél is láttuk, ahogy a valóságban is látjuk a kiskereskedelmi bankok, amelyek nagy ingatlan projektekbe fektetnek be, vagy szak, szakosodott bankok, amelyek az interdependencia kapcsolatát biztosítják a pénzügyi szektor egyéb részével. Ezek kockázatosabbak. Én szerintem azokkal a kockázatokkal kell azonban foglalkozni, amiket látunk, nem pedig amiket feltételezünk. Nagyon jó szabály az életben az, hogyha elejtjük a kulcsot, akkor, azt a, akkor az jobb, hogyha lámpafényben keressük meg. E, bocsánat, nem az a megoldás, hogy lámpafényben keressük, hanem ott kell megkeresni, ahol elejtettük. És ugyanez vonatkozik a kockázatokra és a pénzügyi rendszerben. Azt kell látni, hogy hol van a kockázat. Ezért javaslom én azt, hogy az, azok az univerzális bankok, amelyek struktúrája aszimmetrikus, tehát több a kereskedése, mint a betét, ott a fegyelmezettséget, a kockázat besorolási kritériumokra kell építeni. Ez fontos, mert ez az új pénzügyi rendszerbe beágyazódott a COD 4-nek a része, és univerzálisabb is. És egyforma a különböző országokban. A különböző számviteli normák viszont eltérőek. Ez az, ahol európai rendszer lesz, de ez egyben kezeli a kockázatokat is és akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy a felügyelet, a felügyeletnek is lehetőséget kell adni arra, hogy vagy emelést kérjenek, csökkentett tevékenységekkel, vagy leválasztást. Mert akkor tudjuk ezt a jogszabályt hozzákapni a BRD és CRD formához. Nincs átfedés, nincs ellentmondás, de stabilitás és hitelesség lesz. Úgy gondolom, hogy ez fontos. Egyébként, hogyha megszakítjuk a láncot a, a vállalati hitelezéstől, a, az értékpapírosításon át, a, a dokumentumok tartalmáig, akkor az új munkahelyeket teremtő beruházásokat ássuk alá. Mindenki tudja, hogy van probléma a beruhá, a, az új munkahelyeket biztosító beruházások finanszírozásánál. Ezt tudjuk. Két kategóriája van két kategóriát jobban érintett, ha nem vagyunk helyesek az eljárásban, mint másokat. El, először is a KKV-kat, hiszen ők azok, akik a legnagyobb mértékben függnek erről a piacról, amiről beszélünk. A második dolog, amiről még nem szóltunk, az az, hogy az összes ilyen ország, amelynek nincsen saját bankja, különálló bankja, hanem amelyek olyan bankokat működtetnek, amely más bankoktól függnek, akkor a leválasztásnál a legtöbb esetben a beruházási bank vissza fog térni az anyaországba. És így több országban nagyon kevés likviditás generálás marad. A második dolog, és aztán utána mindjárt befejezem, bár tudom, hogy sokáig beszélhetnénk még. Ha külön választjuk és ez több esetben racionális lenne, és így is kellene eljárni, ha szükség van rá, csak így lehet a kockázatokat kezelni. De tisztában kell lennünk azzal, hogy a leválasztott bankok nem olyan bankok lesznek, amilyeneket normál banknak tekintünk, mert lesz olyan tagállam, ahol nem lesz ezekre hivatalos, kötelező érvényű előírás. Ezek önálló intézmények lesznek, és kiesnek az új jogszabály hatája alól, az új felügyelet alól, a, mindaz alól, amelyet 2008 óta alakítottunk ki, és elnök úr, ez alása saját rendszerünket, amit a, amit a pénzügyi ágazat stabilitására építettünk fel. Én nem akarom, hogy a problémát most alul beruház, vagy alacsony szintű beruházásokkal oldjuk meg, és különböző típusú árnyékbankokat, mert azoknak ugyanolyan kockázatai, ugyanolyan keresztfüggőségei lesznek. Nem hiszem, hogy nagyobb stabilitást érünk el több Lehman brothers -el. Szerintem a nagyobb biztonság és stabilitás és több finanszírozás akkor lesz, hogyha az eddigi Európai Uniós jogszabályokat teljes mértékben alkalmazzuk. Eljött az ideje annak, hogy a beruházásoknak lehetőségeket teremtsünk. És elnök úr, ezért remélem, hogy a vita az eredményes lesz a jelentés tervezetemről, és nem csak azt várom, hogy milyen megjegyzések lesznek, hanem azt is, hogy együttműködhetek az árnyék előadókkal. Köszönöm. Thank you very much to the rapporteur. Köszönöm szépen. És ezzel most megkezdjük az árnyék jelentős tevők körét. Ez Szendi következik. Köszönöm szépen. Köszönöm Gunnar Hökmárknak a nevét. Nagyon jó érzés együtt dolgozni, de egy kicsit attól félek, hogy attól függetlenül, hogy hogy milyen sokat dolgoznak ezzel a jelentéstevők, mégis nehéz lesz megegyezni. Majd elmagyarázom, hogy miért is gondolom ezt így. Itt tulajdonképpen a vita lényegéről van szó. Az első gondolat az az, hogy nem gondolom, hogy itt most ezt külön lehet választani az úgynevezett az eddigi szakbizottsági ügyektől, itt az alfabet szúpról van szó, és arról, hogy túl nagy-e vajon egy bank ahhoz, hogy tönkre menjen. Most hát pont ezért van erre egyáltalán szükség, és ezért van szükség a bankunióra is. Lehet, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy majd jön a tilák, és minden problémánkat megoldja. Ezen kívül azt is tudni kell, hogy ennek köze van a nagy ö, ázsiai gazdaságokhoz is, és a transatlanti ö, helyzetet sem szabad figyelmen kívül hagyni. A legjobb az az, hogyha azt is figyelembe veszük, hogy még a legnagyobb bankok is tönkre mehetnek, és hogyha globális öm, válságot kell megélnünk, akkor itt már nem csak a too big to fail problémával kell szembesüljünk, ez ennél már sokkal tovább mutat. Ez egyfajta implicit támogatást igényel. És ezzel el is érkeztem a második gondolatomhoz. Egyesek úgy gondolják, hogy alapvetően a növekedésre kellene koncentrálnunk, és nem a megszorításokra. Biztos, hogy sokkal jobb is, hogyha ezeket a támogatási rendszereket is elfelejtjük, tehát nem támogatjuk a bankokat, és inkább a Juncker ö, tervhez ö, érkezünk el ezzel. Én nagyon remélem, hogy ez majd valamit ö, tesz a gazdaság növekedésért, de én szerintem nem így lesz sajnos, hanem továbbra is az eddigi politikát fogja folytatni, mi szerint támogassuk csak a nagy bankokat, nehogy azok tönkre menjenek. Az egyik fő cél az az, hogy a bankunión belül próbáljuk meg erősíteni az eszközöket, és harmonizáljuk a helyzetet, és ezzel már magától meg fogjuk oldani a túl nagy bankokat problémáját, a második gondolat pedig az egész Európai Unióra vonatkozik. De amikor két célt próbálunk egyszerre megvalósítani, akkor mindig a prioritások meghatározása a legnehezebb. És ezzel kapcsolatban volt is két módosítás, amelynek a célja az, hogy az Egyesült Királyságban és máshol is megvalósítsuk a bankunión belüli helyzetek megoldásának kulcsát visszaadjuk tagállami hatáskörbe. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy Gunnar Hökmárt nem erre gondolt, vagy akár hogy erre gondolt, hanem inkább azt kellene megvizsgálni, hogy mit tehetünk. És ezzel a legnagyobb bankúniós intézkedéseket sem rontanánk el. Van itt egy negyedik gondolat is. Arra gondolok, hogy a bizottsági javaslatnak az egyik legerősebb pontja az pont az, hogy az európai bankrendszer, bankmodell megerősítését célozza. Azt is mondjuk ezzel, hogy nem szeretnénk a beruházási bankok kamuflás eszközökhöz nyúlnának, hanem ahelyett, hogy gyengítenénk, inkább erősítsük őket. Ez lehet, hogy egy kicsit elméletinek hangzik, de ez nem így van, hiszen nézzük meg a nagy európai bankok helyzetét, például abból a szempontból, hogy hogyan akarunk hitelezést biztosítani a kisbankok számára. Az lakossági bankok 80 vagy 70 százalékát a hitelkihelyezésüknek a reálgazdaságba helyezzék be. Ezen felül pedig meg kell vizsgálnunk azt is, hogy most hogy néz ki a helyzet, hiszen most ez az arány maximum 40 százalék. Ezért lenne jó az, hogyha strukturális reformok nélkül nem kezdenénk bele ilyen gyakorlatba. Tehát itt tényleg komoly strukturális intézkedésekre van szükség. Gunnar Hökmark is utalt rá, hogy hogyan is kell a legjobban, a lehető legjobban kezelni a kockázat kérdését. Hát részben úgy, ahogyan most látjuk mindezt, és próbáljunk meg súlyozni, és aztán ezen alapszik az egész rendszer megvalósíthatás hatósága. Donald Rumsfeld is kimondta azt, hogy azért itt nagyon komoly, nem ismert faktorokkal kell számolnunk, tehát ilyen értelemben nagyon nehéz ezt rendezni és hogyha gyakorlatilag szempontból vizsgáljuk meg, akkor rájövünk, hogy itt a kockázat alapú megközelítés az egyetlen járható út, mert különben nagyon veszélyes vizekre evezünk, fontos a hatáskör tisztázása, és nem lehet az egész rendeletnek lecsökkenteni a mm, hatáskörét, tehát a bankok számát, amelyek beleesnének ebbe a körbe. De ezen felül azt is meg kell vizsgálni, hogy hol lesznek a küszöbértékek, és ezt is kizár, hogyha ez kizárólag a Bázel 3 alapján alkotjuk meg, akkor, akkor egyben a kockázatokat is figyelembe veszük, és ez az, ami nagyon jó a Bázel 3-ban. Elképzelhető, hogy technikai, jellegű pontokra kellene ö, kitérnünk, és Gunnar Hökmark is javaslatot tett a kockázatok megítélésére elmondom, hogy én miért gondolom, hogy ez a második opció a jobb. A bankok nem rendelkeznek a bankunión belüli megoldási tervekkel. Ezeket csak akkor lehet elvárni, hogyha a bankok fizetésképesek, és Ugyanakkor, akkor, amikor szisztemikus kockázatokról beszélünk, akkor az nem jelenti azt, hogy valóban fizetésképesek maradnak veszélyhelyzetben vagy kockázati helyzetben is. Innentől kezdve ez elég gyenge lábakon álló megoldás, és az utolsó gondolat az pedig egy technikai jellegű gondolat. Mindannyian tudjuk, hogy a bankoknak nem szabad az tulajdonosi, tulajdonosi helyzetbe belemennie. Gazdasági szempontból eléggé nehéz lesz ugyanis különben kimondani azt, hogy hol van a lakossági banki szolgálat, és mi az, ami pedig már nem ide tartozik. Fontos lenne tehát azt hangsúlyozni, hogy az általános szolgáltatások mellett meg kell vizsgálni az össztevékenység mértékét is, és külön kellene választani a különböző banki tevékenységet. Köszönöm. Köszönöm. Agree to disagree. Apart. Köszönöm szépen nem ért mindenki egyet teljesen, de hallgassuk meg a többi hozzászólót. A következő árnyék jelentést tövő Kamal képviselő. Köszönöm szépen. Érdeklődéssel hallottam az alfabet szupra történő utalást, illetve a rövidítéseket. And make sure that we come up with a solution that is workable but understandable. Jó lenne, ha egy olyan megoldást találnánk, ami érthető is lenne, nem csak, hogy működőképes. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját az állásfoglalással kapcsolatban, és köszönöm szépen, hogy a titkárság ilyen sok találkozót szervezett a Nemzeti a képviselőivel. Nagyon hasznosnak találták ezt munkatársaim is. Ezekben a beszélgetésekben még több kérdés merült fel. Úgy tűnik, hogy a figyelmet kell átcsoportosítani, Ön is azt mondta, azt, hogy nagyon fontos ezt a shiftet megvalósítani, viszont a pénzügyi stabilitást megőrizni. És nem szabadnak megfeledkeznünk a bankok problémáiról. Én sokkal szkeptikusabb vagyok annak kapcsán, hogy a too big to fail elve tartható-e. Öt évet vesztegettünk arra, hogy különböző rövidítéseket találjunk ki. Ehelyett Inkább arra kellett volna összpontosítanunk, hogy mi a helyzet azokkal a túl nagy bankokkal, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak, illetve a felelősségre vonás kérdésével. Tehát túlságosan későn érkeznek ezek a kérdések. Nekem tetszik az az elgondolás, amit Gunnar megpróbált érvényesíteni a kockázatokra való összpontosítás. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosság hozzájárulás a vitához. De nem tudom, hogy a politikusoknak kellene döntést hozniuk a kockázatokról, viszont látnunk kell az, hogy a legkockázatosabb tevékenységek a kiskereskedelmet érintették, olyan személyeknek adta kölcsönt, akik eh, nem tudták eh, ezt visszafizetni. Nem tudom, hogy ezek a rövidítések, amelyekről szó volt, segítettek-e megoldani. Tehát ez nem beruházási probléma. És fontos megnéznünk az elvégzett munkára, sikerült-e eh, konszolidálni a mérlegeit a bankoknak az elmúlt időszakban, anélkül, hogy az adófizetők pénzéhez kellene hozzányúlni. Egyesült eh, Királyságban a pénzügyi ágazat aránytalanul nagyobb, mint más ágazatokat, tehát ez különösen érint bennünket. Saját frakciómban is érdekes vita bontakozott ki. A frakció jelentést a elképzelését általában mivel támogatja, de én személy szerint bizonyos kérdéseket szeretnék megfogalmazni, és mások is. Először is a TRD illetve a BRD vajon elégségesek-e? Ha belsők, belső modellek a bankoknál ők, hogy ezt megemlített, hogyha visszatekintünk ezekre a rendszerekre, akkor azt gondolom, hogy ezt tüzetesebben meg kell, hogy vizsgálni. Mi a helyzet a megmentéssel, például a BERD-nél? Ha a rendszer szintű kockázaton és több bank bukik meg egyszerre, akkor mi történik a megmentés kérdése? és gondoljunk vissza az előző mandátumra, itt többen egyetértettünk abban, hogy nem szabad adó fizetők pénzét arra felhasználni, bankokat mentsünk meg. Tehát itt ugyanazok az adófizetők meg ennek az elkömöző különböző címsz, címszavak alatt, például a nyugdíj alapból fizetik meg mindezt. Ami a, az ágazatokon elnyúló támogatást illető, hogyan akadályozzuk meg a beruházási tevékenységeket. Nem világosak számomra ezek a kifejezések, és azt sem látom, hogy hol van a probléma. Tehát hogyan um, tudjuk elkerülni az univerzális bankoknál? Két delegáció javasolt a frakciómban azt, hogy nézzük meg azt, hogy az átláthatóság a mérlegeknél mennyire megvalósítható, illetve a különböző mélegek között ez mennyire megvalósítható, egy bankon belül és meg kell néznünk a nemzetközi bankok kérdését, és, és nagyon sok bank, amelyel foglalkozunk, nemzetközi bank. És mi történik akkor, ha azt mondjuk, hogy a nemzeti kompetens hatóságnak kell döntést hoznia, hogyan kezeljük a nemzetközi bankokat, a befogadó ország, vendéglátó ország kompetens hatóságait azt gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek részleteiben utána kell, hogy járjunk. Ebben a házban terjedt ez az elképzelés, hogy vegyük külön a dolgokat. Van egy régi típusú banki rendszer, illetve egy értékpapírosítási rendszer, a betétek sem, a másik. Tehát itt valaki a banknak adja kölcsön a pénzét, és ő tovább kölcsönzi mindezt. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk a tisztességesebb hozzáállást érvényesíteni a bankoknál. Hát, uh, Gunár felhívta a figyelmet ezekre a banki tevékenységekre, például a piac kialakítása, ez mennyire elfogadható, mennyire megvalósítható, illetve hogyan biztosítjuk azt, hogy ez ne legyen spekulatív, hogyan választjuk szét ezeket a dolgokat, illetve bizonyos eszközöknek való kitettség, megfelelő az, hogy amiről határozunk a kór esetében, De hogyan biztosítjuk azt, hogy a kockázatos eszközök ennek ne legyenek kitéve? A valóságban ugyanazok a kockázatos eszközök vannak használatban a kor ügyleteket bonyolító bankoknál, mint a nem kor ügyleteket bonyolítóknál. Nem tudok választ adni ezekre a kérdésekre de lehet, hogy a két dolgot összevonhatjuk. Én élvezem nagyon ezt a vitát. Akik megoldást várnak, azokat talán ez nem annyira tölti el megelégedettséggel. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Kamal. Köszönöm szépen, Kamal úr. A e, Köszönöm szépen. Köszönöm, Gunár a jelentést. Több megjegyzésem is lenne. Először is nagyon jól, nagyon értékelem Gunnar jelentéséből több gondolatot is. Az első az az, hogy próbáljuk meg figyelembe venni saját mandátumunkat, vagyis azt, hogy az adófizeték pénzére vigyázzunk, de ugyanakkor a növekedés és a beruházás is nagyon fontos célok, Európa ebben amúgy is kullog, és nehéz a helyzet a munkanélküliség szempontjából is Európa igen nagy részében. Második gondolat, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a kockázatot hogyan kezeljük, Szerintem ebben is egyetértünk. Ugye bebizonyította a nagy válság is, hogy Európában és az Egyesült Államokban meg kellett menteni bizonyos bankokat, tehát hogy itt a kockázati faktorokat kellene megtalálni. Az egész banki struktúra nem hiszem, hogy önmagában jelenteni az egyetlen problémát. Ezen kívül pedig Figyelembe kell venni azt is, hogy világszintű verseny van, és nem szabad, hogy csak az európai adófizetőket tegyük ki mindennek. Az európai bankokat arra gondoljunk, hogy mindenképpen úgyis fel fogják vásárolni más bankok, tehát meg kell őrizni a versenyképességet, és a bankjainkat is meg kell őriznünk, ez nagyon fontos, mert különben legyünk őszinték. Hát akkor vagyunk a legkevésbé kitéve kockázatoknak, ha nincs bankrendszerünk, de azért nagyon sok országban, Európában ez fontos iparágat jelent, és a banki ágazat megőrizendő véleményem szerint. Aztán Jakob elmondta a véleményét a belső piacról is. Valóban nagyon nagy a kockázata annak, hogy fragmentálódik a piac, mert sok tagállam európai mm, jogalkotási terület alá eső helyzetekben is saját jogszabályokat alkotott. Tehát fontosak a szabályok, de olyan értelemben kell ezeket megalkotni, hogy a belső piac ez működjön az Egyesült Királyság, Franciaország, Belgium vagy Németország ne külön-külön hozzanak meg jogszabályokat, hanem ezt a fragmentációt ezt szüntessük meg, és próbáljunk meg egy megfelelő versenyt beépíteni a rendszerbe. Jakobhoz térnék vissza. Ő ugyanis azt mondta, hogy attól még, hogy egyre több a vonatkozó jogszabály, nem lehet megoldani továbbra sem a problémát. Igen, ez igaz, hogy önmagában a jogszabályok nem oldottak meg mindent, de az is igaz, hogy azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy sehogy sem válaszolunk a problémákra. Ugye most már itt van az egységes felügyeleti rendszer, legalábbis az eurozónán belül azonos vagy közös szabályok vannak, akik jelentéstevőként részt vettek ezeknek a kidolgozásában, azok tudják, hogy miről beszélek. Ezek fontos elemek, tehát nem tudjuk, hogy pontosan hogy fog ez a rendszer működni, de nem ülhetünk ölbetett kézzel, az igaz, de mégiscsak koherenciára kell törekedni a már meglévő jogszabályokkal, és ezzel is vezet az utolsó gondolatomig. Több lehetőség is van előttünk, kompromisszum szempontjából. Biztos, hogy nem fogunk ma dönteni, de az is világos, hogy ahogyan Gunnar is ezen az úton haladt, a, azt kell ö, figyelembe venni, hogy hogyan lehet ö, a ágazatokat szétválasztani, és amennyiben, tehát ez, ez egy lehetőség, de van egy másik lehetőség is, de az is lehet, hogy nem jó, jól tájékoztattak. Mindenesetre úgy tűnik, hogy ez egy prudenciális vagy felügyeleti eszköz is lehetne, vagyis a felügyeleti szerv vizsgálhatná meg a banki struktúrákat, és kérhetné, hogy bizonyos tevékenységeket zárjanak be, és így tovább. Az Európai Központi Bank kimondta, hogy a piacnyitás fontos, de aztán még sokat kell dolgoznunk a hitelminősítésen is, és az, hogy a felügyeleti rendszernek adjuk, adjunk további jogosítványokat, az önmagában szerintem nem fogja megoldani a helyzetet és az is igaz, ahogyan Kemál is elmondta, hogy nagyon sok technikai kérdés nyitva áll még. Én szerintem jó kompromisszumhoz juthatunk majd, és így olyan tárgyalási pozícióba kerülünk, amely kellőképpen megalapozott. Hogyha itt megosztottak leszünk, akkor valószínűleg nem tudjuk gondolatainkat a trilógus során sem túlságosan előre vinni. Ez volt az elmúlt mandátum során a legnagyobb probléma, én szeretném, hogyha a kompromisszumokat valamiféle logika alapján alkotnánk meg, prudenciális rendszer, vagy bankmentési rendszer, tehát attól függően, hogy melyik úton kívánunk lemenni, mégiscsak kiegyensúlyozott döntést kell hozni, egyrészt az adófizetők pénzének védelme, másik oldalon pedig a pénzügyi banki rendszer versenyképességének megőrzése, amely a másik oldalon ugyanilyen fontossággal bír. Nem vagyok ugyanis benne biztos, hogy ha megszüntetjük ezt az egész iparágat, akkor a, ezzel az adófizetők érdekeit szolgáljuk, hiszen az adófizetők is azt szeretnék, hogyha egy működőképes gazdaságunk lenne. Fábio De Mázi következik, GUE. Köszönöm. Köszönöm szépen annak ellenére, hogy az egyedülálló svéd stílusú diplomácia ellenére sem tudunk mindenben egyet, egyetérteni. Megköszönöm a munkalékkört, eddig kiváló volt. És az én karom egy kicsit közelebbre ér csak el, mint Gunári és Kemálé, úgyhogy valószínűleg ezért lesz a birkózás kicsit egyenlőtlen. Általános megjegyzéseket szeretném kezdeni. Úgy gondolom, hogy Szilvia a növekedés kérdésére tapintott rá. Mindannyian tudjuk a teremben, hogy a gazdasági fejlődés növekedését akarjuk látni Európában, bár kétlem, hogy a, azok az intézmények, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy megbukjanak, a növekedést segíthetnék. Épp ellenkezőleg az az implicit támogatás, amelyeket a, ezek az intézmények élveznek, és ezeknek az intézményeknek a, a megbuktathatatlansága negatív hatással volt a GDP-re, még a belső támogatás ellenére sem, vagy implicit támogatás ellenére sem. Ha megnézzük az adatokat, abból látszik, hogy van értelme a, annak, hogy a bankok beruházásokat finanszíroznak. Ezt soha nem kérdőjeleztem meg de a kutatás azt mutatja, hogy egy ilyen fordított görbe. Az indulásnál a pénzügyi ágazat egy bizonyos pontig nagyon produktív szerepet játszik, de amikor túl nagy szerep, a szerep, akkor annak negatív hatása lehet. A Németországban a Deutsche Bankkal szoktam kapcsolatban lenni, ők azt mondják, hogy ők nagyok versenyképesek, és az adófizetők támogatását élvezik, ami persze nem igaz, mert hogyha megnézzük például az ágét, amikor feloszlatták, akkor a Deutsche Bank nem európai, de mégis amerikai adófizetők pénzéből kapott támogatást. A KKV-knál hagyományosan a bankhitel az eszköz a beruházásokhoz, nem pedig azok a derivatív termékek, származtatott termékek, amelyeket a túl nagy ahhoz, hogy megbukjon bankok, a nagy bankok ki. A Lehman eh, Brothers eh, problémája nem csak az volt, hogy beruházási bank volt egyértelműen, hanem a válság az árnyékbank eh, bankolási ágazatból jött, és ezeknek az intézményeknek a tanúsítványai nem voltak meg. A Lehman Brothers meg túlzottan kapcsolódott ezekhez, és az az érzésem, hogy még ha a Lehman Brothers esetét is vizsgáljuk, az is pontosan amellett szól, hogy meg kell oldjuk ezt a problémát. Amikor a belga központi bank szakértőivel beszéltünk, akkor ők is azt mondták, hogy nincsen olyan különleges járulék, amelyet a nagy bankok fizetnének, még, a, még adott esetben például a, a speciális piacok finanszírozásánál sem. Semmi bajom a, a piac csinálással, a market makinggel, de hogyha csináljuk a piacokat, akkor biztosítsuk a piaci árakat. Ha piacokról beszélünk, akkor vegyük azokat komolyan. És ezért gondoljuk azt, hogy az implicit támogatások eh, megszüntetésével, még ezzel a teherrel is az alaptevékenység, a hitelezési tevékenység nem lenne olcsó finanszírozás, mert a beruházási banki tevékenységét ebből kellene finanszírozniuk. És ez a gazdaság szempontjából nem túl életképes struktúra. A piac csinálásról hadd mondjak néhány dolgot. Két megoldás van, vagy lehet szerintem az, van egy érve, ami szerint azt mondhatnánk, hogy miért nem mondjuk azt, hogy vannak szakosodott intézmények, ahol van piacfinanszírozás, ezeket a szakintézményekhez lehet utalni, hogyha valaki alaptevékenysége szerint az eredeti hiteltevékenységgel foglalkozik, és különleges eszközre van szüksége, akkor vegye meg a szakosodott intézményektől, bankoktól de van, aki azt mondja, hogy ez a rendszer nyitottságát csökkenteni. Én az ellenkezőjét gondolom. Jelenős a rendszer likviditása, és még sincs növekedés. Úgyhogy meg kellene alaposabban vizsgálnunk ezeket az érveket is. Vannak persze mások, akik azt mondják, hogy jó, az óvatosság igaz, nem szabad az univerzális bankokat úgy, ahogy vannak lerombolni, de alternatíva lehet, aminél hajlanék arra, hogy egyet értsek, az egy-egyfajta sárga zóna, ahol azt mondanánk, hogy van egy sor indikátor, aminek alapján a felügyelőbizottságnak némi jogkört biztosítunk, de egy bizonyos ö, szinten meg akarjuk tudni világosan, hogy hogy honnan van ez az automatikus különválasztás. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a felügyelőket terheljük különböző jogese, lehetséges jogesetekkel. A mátrixot úgy kellene megnézni, mint a, a származtatott termékek aránya az összforrásokhoz, stb. A, a megoldhatósággal kapcsolatban, a feloldhatósággal. Először is túl későn jött ez, amikor már eh, megfulladt a gyermek, akkor eh, hát eh, mit lehet akkor már tenni? És a szisztemikus kockázatok, amikről hallottunk, egyes bankok szintjén ezt megnézhetjük, de azt nem szoktuk nézni, hogy mi van akkor, amikor a bankok más bankokkal kapcsolatban vannak, ez az interkonnektivitás pedig létezik. Az LKB e is azt mondta, hogy amikor az első vizsgálatokat végezték, akkor a stressztesztet, a stressztesztel akkor módosítaniuk kellett a stressztesztet a szisztemikus kockázatok miatt, mert ezeknek nem felelt meg. Ha ez az LKB véleménye, akkor mi most a jogszabályt ne próbáljuk eredeti formában megtartani. Hogyha olyan emberrel beszélünk, aki a belső kockázati modellekkel foglalkozik, akkor tudják, hogy ez egy nagyon kreatív folyamat lehet, sok kiskapuval, sok manipulálási lehetőséggel, a kockázati modellek manipulálásának lehetőségével. A derogációval kapcsolatban. Talán egyetérthetünk az árnyék előadókkal abban, nagyon fontos, hogy a brit barátainkkal konszenzusra jussunk, nagy örömünkre szolgálna. Van tanácsi vélemény, arról, hogy a, a jelenlegi megfogalmazás és a bizottsági javaslata talán e, ellentmondásos, erre kell megoldást találni a brit barátaink számára is. Mert ha nem tesszük meg, ha túl sok opciót hagyunk nyitva a tagállamok számára, hogy saját rendszereket alkossanak, akkor a, a banki ágazat renacionalizálásának útjára térünk vissza, és nem tudjuk a problémát megoldani az interkonnektivitás és a túl nagy, hogy megbukjon problémáját. Köszönöm. Thank you. Now for the Greens. Köszönöm. Philip Lambert a zöldek nevében. Köszönöm szépen. I very uh, broadly and strongly agree with uh, the... értek az elhangzottakkal, Jakob és Fábio által elmondottakkal. Mindannyian halljuk a zenét elég sokat tettünk egyébként már a pénzügyi szektor rendezése érdekében. Ma a bankárok helyzete nagyon nehézé vált. Szeretnének a pénzt pumpálni a gazdaságba, de egyszerűen azt mondják, hogy ezek a rendeletek megakadályozzák őket ebben. Halljuk ezt a zenét, és hallottuk már elég sokat is. Én azt hiszem, hogy talán túl messze is elmentünk, egyesek szerint. Kicsit vissza kellene lépni. Nézzük meg, hogy mi történik Amerikában, és globálisan kell gondolkodni valóban. Az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy a republikánusok már most fel akarják vizezni a pénzügyi szektorra vonatkozó rendeleteket. Én csak annyit mondok ezeknek, hogy ha ma bankárnak lenni már annyira nehéz emberileg és fizikailag is, akkor valami más munkához kellene látniuk, más munka után kellene nézniük. Menjenek például lehet takarítani, vagy kórházba dolgozni, hogyha annyira nem tetszik a bankárkodás. Nos, ennyit erről a történetről, és szerintem nem mondhatjuk azt, a választópolgároknak, hogy már megoldtuk a, megoldottuk a too big to fail problémáját. Most a mobilizáció, a BNP Paribas, a Société Générale, a Deutsche Bank és más nagy bankoknál rájönnek arra, hogy azért lehet, hogy még van mit tenni ezen a területen, és ne felejtsük el azt sem, hogy a Christian Loaier, a francia központi banktól azt mondta, hogy az egy, az Európai Unió öm, nem öm, felelősségteljesen járt el, és Drági is az első, aki ö, ezt meg kellene fontolja. Nos, tehát ennyit hallhattunk. Sokan elmondták már, hogy nagyon sok befektetésre van szüktés, szükség, de szerintem a bankokkal kapcsolatban, hogyha azt mondjuk, hogy nem szabad hozzájuk nyúlni, mert akkor még kevesebbet fognak kölcsönözni, hogyha megakadályozunk őket abban, hogy mást, mással foglalkozzanak, akkor majd azért fognak pénzt kölcsönözni a reálgazdaságnak is. Tehát ha ilyenfajta fajta jogszabályokat alkotunk, akkor a reál gazdaságba fog áramlani a pénz, és nem az ellenkezője fog megtörténni. A gazdasági modellünk ugyanis a bankrendszeren múlik, a kis vállalkozások számára nagyon fontos az, hogy közvetítést végezzünk, és ezt a bankok végzik. Egyébként nagyon sokan meg is teszik, és nem tevékenykednek egyes bankok egyáltalán a tőkepiacokon, és a reálgazdaságot támogatják. Elképzelhető, hogy amennyiben a bankárok fizetése vagy bónusza is ettől, attól függenek, akkor meg fogják tenni ezeket a lépéseket. Egy nagy német pénzintézet igazgatója elmondta nekem azt, hogy amikor magasabb tőke arányt követeltek tőlük, akkor egész egyszerűen megváltoztatták a kockázati arányokat, és ezzel a tőke rá, rátát meg tudták emelni, és semmiféle más intézkedéshez nem kellett folyamodjanak. Nos, természetesen ez nekünk nem lehet célunk. Ami a versenyképességet illeti, Szilvi, valóban a nagy francia bankok részéről legalábbis sokat hallunk erről. És a nagy európai bankok ugyanazt fogják elénekelni, ugyanazt a szép kis dalt, amit az amerikai bankok Amerikában. Én azért továbbra is meg vagyok győződve róla, hogy nem a bankároknak kellene a jogalkotásban tevékenykedniük, és nem feltétlenül a bankoknak kellene diktálnia a jogalkotás területén. Tehát elnézés, hogy kicsit nyers vagyok, de hát erről van szó. És hogyha úgy gondoljuk, hogy az európai gazdaságnak jó az, hogy különböző intézkedéseket megalkotunk, hát akkor ezeket meg kell alkotnunk. És amennyiben ez nem fog működni, akkor konszolidációra kerül majd sor a szektorban. Hogyha azok a bankok, amilyenek például a BNP Paribas, megfelelőképpen versenyképes, hogyha ezt ketté osztjuk ezt a bankot, vagy ketté vágjuk, akkor egyedül is képes lesz megküzdeni a partnereivel. Fábio a Deutsche Bankra utazt, utalt, ez tulajdonképpen hedgefunddal is foglalkozó bank, tehát ezek ezen előzmények után szeretném megköszönni Gunár módszertanát, ugyanúgy, mint a BRD részére ugyanazt a módszertant alkalmaztuk. Voltak emberek, akik azt mondták, ne tegyünk semmit, voltak, akik azt mondták, hogy szükség van arra, hogy lépjünk. Szerintem ez egy jó mix. És én úgy gondolom, hogy a bankokat még inkább fizetőképességgel tenni, el kell kerülni minél inkább a közpénzekből való kimentést. Itt nem az egyes bankokról van szó, hanem a rendszerről, mint olyanról. Meg vagyunk győződve róla, hogy a bizottsági javaslatban lehet, hogy nem megyünk eléggé messze, de azért legalább a szisztémikus problémák megoldása felé egy nagy lépést teszünk. És ezzel a választópolgárok problémáira vagy felvetéseire tudunk válaszolni. Hogyha most meg elkezdjük felvizezni a rendelettervezetet, akkor azzal a bankok malmára hajtjuk a vizet. Pedig az emberek azt fogják gondolni, hogy az EU számára fontosabbak a bankok, mint az emberek. És ez nagyon veszélyes, mert akkor azok fognak nyerni, akár választási szempontból is, akik a BSR asztalánál ülnek. Remélem, hogy ezt mindenki értette. Akkor nézzük meg, hogy melyek azok a kulcsfontosságú banki tevékenységek, amelyeket védeni szeretnénk. Hát arra van szükség, hogy definiáljuk, hogy mi arra, amire nincs szükség, vagy kevésbé van szükség, tehát definiáljuk a, a helyzetet, és aztán majd kimondhatjuk, hogy minden mást nem fogunk védeni, tehát le lehet választani a központi tevékenységről. Ami pedig a hatáskört illeti, itt is legyünk komolyak. Az SSM során megkaptuk már azokat a kritériumokat, amelyek révén meg tudjuk határozni azt, hogy mire van szükség, és persze nem kell minden bankot felosztani, de az biztos, hogy a szisztemikus alapon kell meghatározzuk, illetve megítéljük a különböző bankokat, nem csak Európában, hanem máshol is. Ebből a szempontból is tovább kell a definíciókat erősíteni. A tőkelikviditási transfert nem támogatjuk a menedzsment számára és a bankok tulajdonosi háttere számára is világosá kell tenni, hogy milyen úton kívánnak ők haladni. Mi úgy gondoljuk, hogy a definíciót egyszerűsíteni kell, Fábióval egyetértek, és a tevékenységeknek mindig megvan az ára is, és mi pedig állami támogatásokból ezt nem támogathatjuk. Hogyha hiszünk a piacokban, ne haragudjon, mondta az elnök, lezárná a sorom mondani valóját? Igen, az utolsó megjegyzésem az lenne, hogy a pro tradinget nem kellene definiálni, inkább az elmúlt időszak tevékenységének fényében lehetne ezt definiálni. Tehát nem fogom egyébként a Jakob és Fábio által elmondottakat megismételni. Az egyetlen aggodalmam az az, hogyha a parlament megosztott lesz, és a tanács is, akkor ne felejtsük el, hogy mi fog történni. A bizottság vissza fogja vonni az egész javaslatot, úgyhogy reméljük, hogy nagy többséget tudunk mögé állítani ennek a javaslatnak. Na, for the FTD, Marco Zanni. Marco Zanni az FDD-től. Jó. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok elhangzott már, a kollégák részéről, úgyhogy megpróbálok röviden csak néhány gondolatra összpontosítani. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Nagyon sokan odafigyeléssel dolgoztak egy olyan nehéz aspektus, technikai aspektus kapcsán, amely fontos központi szerepet tölt az Európai Unió számára. Azért gondolom ezt, mert ezen rendelet munkájának kiindulási pontjaként a következőket kell megfogalmaznunk. Minden parlamenti frakció szeretne gazdasági növekedést, ebben egyetértünk. Azt is, hogy a KKV-kat támogatni kell, ebben is egyetértünk, hogy a reálgazdaságot kell támogatni, ebben is. Nos, hát akkor próbáljunk meg erre alapozni. Márpedig ehhez az egész bankrendszert meg kell reformálni. Annak érdekében, hogy az európai bankok ne a finansztőkét, ne a spekulációt tekintsék fő tevékenységi területüknek, mint ahogy ez az elmúlt időszakban történt, hanem a reálgazdaságot. Ne aggódjunk emiatt, mert az emberek, a választópolgáraink ezzel bíztak meg bennünket. Én úgy gondolom, hogy meg lehet őrizni egy versenyképes bankrendszert, és ugyanakkor a reálgazdaságra irányítani ennek a tevékenységét. Azt kell mondjam, hogy a spekulatív tőke nem a valóságot tükrözi. Nézzük most meg, hogy például az állampapírokkal kapcsolatban az eurozónában milyen helyzet alakult ki? Ez történelmi mélyponton van, de ez nem esik egybe az Európai Unió reálgazdaságának életképességével. Tehát a pénzügy, a pénzpiacok nagyon gyakran, kiderült már ez az elmúlt évek során is, nem a valóságot tükrözik, hanem a túl sok likviditás, vagy bármilyen más probléma megfertőzi őket, sokszor az is problémát jelenthet, hogy a gazdaság, az Európai Uniós, vagy akár a világgazdasági rendelkezések, jogszabályok ezzel a banki szektorral kapcsolatban túl gyengék, tehát én nem látom, hogy miért kellene gyengítenünk az álláspontunkat. Ezért úgy gondolom, hogy ez a javaslat szerintem nem elégséges, nem szabad a bizottsági javaslatot felvizezni, mert még önmagában az sem elég, ez is csak egy lépést jelent, de azért mégiscsak egy lépést azt viszont jelent annak a elérése érdekében, hogy az európai bankrendszert javítsuk. Van itt egy másik pont is még, amire nem figyeltünk oda, derivatívák piacára gondolok. Ezen a héten a belga központi bank elnök helyettese ide látogatott, és elmondta nekünk, hogy a derivatívák néhány alkalommal jó eszközök is lehetnek, akkor, amikor átláthatók és egyszerűek, és a kockázatkezeléshez hozzájárulnak. De sajnos a derivatívák igen nagy többsége, amelyek a piacon találhatók, egész egyszerűen csak bonyolult eszközök tulajdonképpen hazárdjátéknak tekinthető, és semmi közük a, a reálgazdasághoz. És ez egy olyan probléma, amelyel valamit kezdenünk kell. A too big to fail esetében pedig mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy probléma, hogy valamit tennünk kell ezzel a helyzettel, és ez nagyon egyszerű megoldásra van szükség, a banki költségvetésekben el kell tudni kerülni a derivatívákat. Többféle módon is meg lehet ezt tenni. Obama például azt a javaslatot alkotta meg, hogy progresszív adórendszert vezetnek majd be Amerikában. A bankok költségvetésében lévő passzívákra, ez biztos, hogy a derivatívákra is ki lehetne vetni, mert ez a legnagyobb probléma, akkor, amikor a too big to fail elvével kell megküzdjünk. Nézzük meg, hogy a legnagyobb európai bankok hogyan néznek ki ebből a szempontból, hogyan néznek ki a ö, gazdagság, tehát hogyan néz ki a vagyoni helyzete ezeknek a bankoknak, és mennyire vannak kitéve derivatívák kockázatának. Ez teljesen minden logikán felül való, éppen ezért szerintem minél hamarabb tenni kell valamit ezen a területen is. Ezt ugyanis az emberek kértik tőlünk, ne ö, szalasszuk el ezt a lehetőséget arra, hogy az európai bankrendszert a reálgazdasághoz hozzáigazítsuk, mert csak így lehet a válságból kilábalni és újra növekedést elérni. Thank you. Now we start catch the eye. Köszönöm. Elkezdjük a spontán hozzászólásokat. Niedermeyer úr először. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz ez a munka, nem könnyű ez a téma hiszen nagyon sok pont ismeretlen, illetve a költségeket is mélegelnünk kell az előnyökkel összevetve. Csak néhány pontra hívnám fel a figyelmet. Mindannyian biztonságosabb bankokat szeretnénk. Mit is jelent ez pontosan? Ha azt várjuk, hogy azt szeretnénk biztosítani, hogy ne legyen szüksége a bankoknak soha állami pénzekre, illetve az adófizető pénzére, hát ez megvalósíthatatlan. Hiszen itt egy kockázatos ügyügyesről van szó. Ha azt várjuk a bankoktól, hogy 100 legyen a tőkéjük, akkor másod merülnek fel a kockázatot. Tehát így is, úgy is ez előfordul. Vajon ezzel a javaslattal biztonságosabbá tesszük-e a bankokat? Két eh, véleményem van. Egyrészt eh, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek a bankok, amelyek kisebbek, kevésbé diversifikáltak, biztonságosabbak lennének. Van aggály annak kapcsán, hogy a nagy bankokat nehezebb kezelni. Tehát eh, itt a menedzsment költségei növekednek meg, tehát nem vagyok biztos abban, hogy mi a jobb mód de itt nem egy fekete-fehér történetről van szó. Tehát ha több rendelkezést hozunk, akkor sem biztos, hogy el fogjuk érni a kívántos eredményeket. Nem tudom, hogy esetleg ez a rendelet csak kiegészíthetné a többit. Hát azt gondolom, ezt a kérdést így kell kezelnünk. A második kérdés. Nem tetszik nekem az, hogyha a rendelkezést a too big to fail elvéhez költjük. Azt gondolom, hogy nagyon sok eszköz próbál meg ezzel foglalkozni a rendszer szintű nagyon fontos bankoknál, és nem gondolom, hogy ezzel az intézkedéssel fogjuk tudni megoldani a too big to fail problémáját. Ezt csak kompenzálni tudjuk, és a harmadik megjegyzésem hangsúlyoznám azt a pontot, amelyet Kamal úr említett, nagyon fontos figyelmet szentelni a tőkepiacon a tisztességes versenyhelyzetnek, és hogyha ezeknek a cégeknek a betétek biztosítása érdekében hozzáférésük van az eszközökhöz, akkor ez nem jó. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a bankokra vonatkozzék ez a rendelkezés, hanem azt is biztosítsuk, hogy a tőkepiacon a versengés biztonságosabbá váljon. Említeném azt a műveletet, amelyet egy korábbi LKB eh, elnök indított. Azt mondta, hogy Svájcban aktívan alakítják a piacot, és eh, kezelhető jegyzékeket vezetnek. Ez nem probléma, tehát mindegy, hogy piaccsinálásnak, vagy eh, vagyonkezelésnek hívják ezt, hanem a fontos kérdés az, hogy a bank ehhez hozzá, hogyan viszonyul. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Pervas Beres. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Nagyon különböző nézeteket hallottunk, de érzékelem azt a szellemiséget is, ami az Európai Bizottságban érzékelhető, illetve a tanácsban. Tehát nagyon fontos megállapodásra jutni, egy egyensúlyt megteremteni, amely lehetővé teszi a jogalkotás semmi nem lenne rosszabb, mintha nem érkeznénk meg sehova, illetve ha az Európai Parlament elképzelései csak arra adnánk lehetőséget a tanácsban, hogy feltegyék a kezüket, úgymond, tehát ez nem egy erőteljes eszköz, az Egyesült Királyság 21-es cikkelje bír Németországnak is megvan a jogalkotás, a belgáknak, franciáknak úgy szintén. Tehát, hogyha nem uh, mutatunk be dokumentumot, amely még tárgyalásra nem túl nehéz, akkor uh, azt fogják mondani, hogy nem tettünk semmit. De azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy ebben a témában teljes mértékben szükségünk van európai jogalkotásra, és ez előny lehetne, beleértve mindazt, amit eddig végeztünk. Első pont. Második pont. Örülnék annak, ha lenne egy vita azzal kapcsolatban, hogy hogyan szervezzük meg ezt a szétválasztást, milyen kritériumok szempontjából. Ez méret lesz a kritérium, vagy a kockázat, a harmadik a kémiával kerül kiszámításra, hogy hogyan járunk el. Ha megnézem mindezt, akkor kiderül, hogy mindegy, hogy a G20-ak körében kerül a Schweller vitára, vagy az MMF kapcsán gondoljunk csak a d vitára, tehát kiszámítottuk a saját tőkét. A kockázatok kérdése amelyet a beruházási stratégiák hordoznak, bizonyos jelentőséggel bír, és úgy tűnik nekem, hogy a kockázat kérdése egy ilyen hogy legitim módon megérdemli azt, hogy megfelelő helyen szerepeljen, hogy milyen um, mérettől, stb. Ezt később is meg lehet vitatni. Ami a kockázatot illeti, ha erről vitázunk, viszont nem foglalkozunk a kockázatokról, akkor ez nem értelmes megoldás. Ha megnézzük az alkalmazás körének definícióját a bizottság javaslatnál, amelyet a jelentéstevő is megerősített, akkor ez érintett bankokról van szó, és látjuk azt, hogy azok a bankok, amelyeknek súlyos problémájuk vannak, a piaci helyüket illetve megtartás érdekében most úgymond gödörben vannak. Fontos, hogy dolgozunk ezen a jogalkotáson, és gondolkozzunk arra, amit hallottunk a piacok működéséről. Ez a fontos kiegészíteni mindazt, ami nemzeti szinten megtörtént. Két megjegyzésem van még. Az első, arra vonatkozik, hogy itt bankuniós prioritást szeretnénk, vagy belső piaci prioritást. Akik azt mondták, hogy az első vezőt támogatják, nem tudtak tovább lépni megfelelő módon. Hát nézzük meg, hogy ennek mik a feltételei. Én értettem azt, hogy jogi szempontok alapján, és ezt hallottuk a jogi szolgáltatós is, tehát hogyha hosszú a derogáció, akkor én nem szeretném, hogyha ez a belső piac működése ellen működne. Tehát a tárgyalásokon egy-két szempontot nagyon fontos hangsúlyozni, azért, hogy megfeleljünk fegyverkezve. Ami a trading definícióját illeti, itt is fontos a dolgokat egymáshoz illeszteni, azért, hogy mindez hatékony legyen, illetve megfeleljen a feltételeknek, azt már meg kell, hogy várjuk, hogy ki lesz az, aki értékel ezeket a kockázatokat, illetve a felügyelőknek mi a szerepe ebben a kérdésben. Viszont azok a módosítók, amelyeket meg fogunk kapni, ezekkel sikerül minden bizonyan ellensúlyt teremteni. Tárgyaló csoportnak és jelentéstevőnek sok sikert kívánok. Thank you. Uh... Köszönöm a következő hozzászóló Danuta Hübner. Köszönöm elnök úr. Egy általánosabb jellegű megjegyzést szeretnék tenni. Gunnar megjegyzése tetszett, amikor kezdett alapú megközelítést illeti, illetve örültem annak, hogy ő a megelőző intézkedésekre helyezi a hangsúlyt, eh, hogy ez ne legyen automatikus jellegű. Felvetnék egy témát, és nagyon örülök annak, hogy Gunnar megértését eh, bizonyított ebben az ügyben, ez egy vissza, újból és újból visszatérő jogalkotási anyag, amely visszatért az elmúlt években. A BRRD, amelyet olyan jól ismernek, sikerült ezzel egy kiegyenlített megoldást találni. Ezen kívül létezik még a bizottság javaslata a 26-os cikkelyben, ahol konszolidált szupervizornak sokkal messzebb ható kompetenciái vannak a szétválasztásban, a döntéseknél, és én eh, tényleges szerepet szeretnék adni a befogadó hatóságoknak, akik eh, támogatásokat is finanszírozzák. Én azt gondolom, hogy eh, ha módosítjuk ezt a cikket, akkor ezt meg is valósíthatjuk. Nagyon fontos egy közös döntéshozatali mechanizmust kialakítani. Köszönöm. Thank you. I... Köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kért szót. Ebben az esetben megadom a szót az előadónak a záró megjegyzésekhez. Köszönöm szépen, és köszönöm mindenkinek a hozzászólás reflexiót. Nagyon örülök annak, amit Jacobs, eh, és hát mások is sokan mondtak. A kifejezés, amit mondott, az az volt, hogy nagyon sok ismeretlen ismeretlen van. És ez borzasztóan fontos, hiszen ez egy picit megváltoztatja a megközelítést. Hogyha sok az ismeretlen ismeretlenünk, akkor sok az ismeretlen ismeretlenünk. A szisztemikus rendszer, eh, kockázatokról, szisztemikus sokkokról kell, hogy beszéljünk, és ne felejtsük el azt a vitát, amit eh, a bankhelyreállítási állásfoglalásnál mondtunk és akkor nagyon keményen igyekeztem azért harcolni, hogy a bankok helyreállítására vonatkozó irányelv ne csak a válságban lévő bankokra vonatkozzon, hanem a banki válságra, aminek a jellege más. Hiszen ott banki válság van, az általános egy bankválság, nem mondjuk egy bank rossz vezetése vagy bármi miatt válságba került, és azt kell megoldani. Egészen más, de a nagy kép szempontjából talán nem olyan súlyos. Vannak problémák, de a problémák megoldható. A banki válság viszont jellegénél fogva egészen más, hiszen annál makroökonomiai környezet feszíti az egész rendszert, és bizonyos bankok expozíciója nagyobb, mint másoké. Talán mert ezeknek nem volt annyira jó a vezetése, és a, vagy a, váltás, a válság a döntéseket befolyásolta. Tehát más Ugye ez olyan metafora, mint amikor, hogyha egy viharban többféle hajó van, és akkor van olyan hajó, aminek jobb a felszerelése, de a nagy vihar végeredményben az összes hajót sújtja, akármilyen kapitány is vezeti. És ezek a szisztemikus kockázatok, ezek pedig per definíció az igazi ismeretlen ismeretlenek. Én azt szeretném, hogy hogy ugye ne úgy gondoljuk, hogy a hiba az abból jön, hogy a, a tábornokok az utolsó háborút akarják elkerülni, nem, nekünk a következő eh, kiválságot kell elkerülni, nem pedig azt megoldani, ami volt. A következő válság, és hogyha nem a egy bank válságáról beszélek, hogyha a következő válságot akarjuk elkerülni, akkor a szisztémiások a szisztémiás sokkot, akkor már makroökonomiáról van szó. Meg kell értsük, hogy nem olyan egyszerű azért azt kijelenteni, hogy túl nagy ahhoz, hogy megbukjon. Azt is lehet mondani, hogy túl kicsi ahhoz, hogy, hogy megmaradjon. Vagy túl fontos ahhoz, hogy megbukjon. Mondhatjuk azt is, hogy az igazi probléma a pénzügyi struktúra, a kölcsönös függés, ami miatt a kis pillangó kvázi vihart okoz. Hiszen ezt láttuk. Elnök úr, én egyszerű ember vagyok. Árnyék előadóim rendkívül intelligensek, és nagyon kellemes velük együttműködni, de nekem az a szokásom, és megpróbáltam őket is erre rávenni, hogy a valóságot úgy olyannak lássák, amilyen. Néha sokkolja ez az embert, de hogyha világosan látunk, és elnök úr, ez széles körben elfogadott Golanda, az LKB jelentés, elemzése, a stresszteszt, akkor, akkor látjuk, hogy a fő probléma a pénzügyi válság elindítására és a szisztemikus sokkoknál is sokkal inkább a szakosodott bankok, és nem az, az univerzális bankok voltak. A Lehman Brothersről sok mindent lehet mondani, de ők nem voltak olyanok, hogy túl nagyok lettek volna a bukáshoz, és nem az univerzális bankok voltak. De mégis rengeteg problémát okoztak. Sok mindent lehetne a spanyol bankról beszélni, vagy az ingatlanok finanszírozásáról, de nem univerzális bankok okozták ezt a válságot. A valóság tehát ebből a szempontból egy picit nehézkesebb. Nem értem, és majd az elnék előadókkal ezt tovább meg kell beszélni, hogyha tudjuk, hogy a fő probléma a pénzügyi válságnál vagy az ingatlan kiskereskedésre szakosodott bankok, vagy pedig a beruházásra specializálódott bankok voltak, akkor nem tudom, hogy hogyan tudjuk a rendszer stabilitását növelni az ismeretlen ismeretlenek kezelésére, hogyha mégis a szakosodott bankoknak a számát növeljük, és hagyjuk, hogy az árnyék szférába kerüljenek, ahol kevesebb a felügyelet és az ellenőrzés. Nem azt mondom, hogy bármivelnek mondanék, amit az előadók mondtak, mert egyetértek szívem mélyén. Francia, német, belga vagyok, brit vagyok, még svéd is vagyok. De De azért van, aki azt mondja, hogy felhigítjuk. Ha van olyan az angolban a lehigítással szemben, hogy felhigít, <laughs> hát tehát hogy felturbósítom, akkor ezt mondanám, mert én a kockázatokkal szeretnék foglalkozni, és a, a megoldhatóságra szeretnék összpontosítani, ami nem csak annak a kérdése, ami egy e, válság végén van, nem. A szisztémikus válságnál az is fontos, hogy akkor lássuk, Lehet, hogy félreértés van közöttünk, vagy tisztázni kell bizonyos dolgokat, de én azért úgy gondolom, hogy ez a jogszabály a szisztemikus válságokkal is kellene, hogy foglalkozzon. De ahhoz meg kellene a sok ismeretlen ismeretlent ismernünk, és mint mondtam, ez nem egyszerű. A szisztemikus kockázat véleményem szerint inkább az intézmények között van a kölcsönkapcsolatokban van, és a gazdasági körülményekben van. De a felügyelet hiányában, az átláthatóság hiányából is adódnak. Nagyobb átláthatóság ezért is fontos, szerintem az jó ötlet. megoldható. Jákob szempontjából persze sok az ismeretlen, és ez igazából a vita elindításához már kiváló, hiszen jó, hogyha közelebb kerülünk egy nagy, nehéz modellhez. És hadd mondjam azt, hogy a következő pénzügyi válság makroökonomiai sok lesz akkor, hogyha nem sikerül a beruházást beindítanunk Európában. És kedves árnyék előadók, nem szeretném, hogyha ez megtörténne, akkor semmiképpen nem lenne jó a pénzügyi szabályozás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vissza a jelentéstevőnek, azt mindenkinek köszönjük szépen, aki hozzájárult a vitához. Ütemterv a következő. Módosítások beterjesztésének határideje január 30, Február 23-án fogunk a módosításokról beszélni. Március 23 a szakbizottsági szavazás, és valamikor majd áprilisban kerül ez a plenárishoz. Következő napi rendi pontunk. Átláthatósági jelentés értékpapírok, tranzakciók és az ehhez kapcsolódó rendelet. Jelentéstevő Renato Szorú, és meg is adom neked a szót. Köszönöm szépen! Kérem, kedves kollégák, még folytatódik az ülés. Amennyiben nem mennek el, Kérem, akkor maradjanak csendben. Renáto. Köszönöm szépen, ahogyan elmondtam, a bizottságban már be tudtam mutatni ennek a rendeletnek az első gondolatait, tehát ez kapcsolódott, vagy része volt annak a jelentésnek, amely a pénzügyi rendszer öm, erőssége a Likenum Package-hez is kapcsolódik. Itt is, mint abban, pénzügyi tranzakciókról van szó, olyan tranzakciókról, amelyeknek célja, hogy likviditást biztosítsanak a pénzügyi piacokon. Ennek a jogszabálytervezetnek az a célja, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítson ezen a piacon, és általában a pénzügyi rendszert ellenállóbbá tegye. A javaslat a bizottsági formában szerintem nagyon jó, még akkor is, hogyha megpróbáltam persze egy kicsit módosítani itt-ott, bizonyos aspektusokat világosabbá tenni. A jelenlegi jogszabály arra vonatkozik, hogy az SFT-k, a Trade repository egyfajta regisztrációs rendszert alkalmaz, és az egész piacnak az átláthatóságát biztosítja, azzal kapcsolatban, hogy a derivatívák piacán illetve az EMIR jogszabályban hogyan néznek ki a dolgok. Szeretnénk tehát nagyobb átláthatóságot biztosítani a pénzügyi tranzakciók számára és különböző operátorok, piaci szereplők részvételével befektetésekre gondolok, és ezen keresztül oda szeretnék eljutni, hogy Az Európai Bizottsági Javaslat szerintem egy jó kiindulási alap. Ezt megpróbáltuk 90 módosítással továbbjavítani. Pontosításokról van itt szó főként, tehát főként pontosításokról. Megpróbáltunk különböző definíciókat tisztázni, tehát a terminológiát gazdasági és jogi értelemben egyaránt egységesíteni próbáljuk. Ugyanis meghallgatva az érintett feleket, világosabbá próbáltuk tenni a terminológiát, a reuse kifejezést támogatjuk a rehypothecation helyett, valamint a definíciókat az összes tagállamra szeretnénk kiterjeszteni. Ezen kívül megpróbáltuk a jogszabály hatáskörét is világossá tenni, listáztuk azokat a pénzügyi tranzakciós lehetőségeket, amelyek ide tartozhatnak, illetve egy delegált jogi aktust is a bizottság számára létrehoztunk annak érdekében, hogy a, hogyha a piac ahogyan változik, és új pénzügyi tevékenységbe kezd, akkor ezt a bizottság magától saját hatáskörében is megtehesse. Ahogyan nagyon sokan javasolták, Emir és ezen kívül még más derivatívákra vonatkozó jogszabályok esetében is szerettük volna az információ áramlást jobban biztosítani, világosítani a helyzetet, egyfajta jogi személyiség azonosításán keresztül, tehát nem a tranzakciók identitását vagy azonosítását is szerettük volna biztosítani. Olyan értelemben, hogy ezen eszközöket hogyan kívánjuk alkalmazni, és nyomon lehessen követni a mögöttes értékpapírok mozgása. Ugyanis nagyon sok esetben igen nehéz volt nyomon követni a reuse után az értékpapírok származását. És végül nagyobb óvatosság, illetve átláthatóság miatt másfajta pénzügyi szereplőkre is kiterjesztenénk mindezt. Olyan tőzsdén jegyzett vállalatokról lenne szó, amelyek ezen a piaci szegmensen tevékenykednek. Ezen kívül, hogy ne legyen túl magas a cégekre gyakorolt nyomás, illetve pénzügyi nyomás is az EMIR rendszert tovább szeretnénk fejleszteni, és az ehhez hasonló ö, rendszereket is, hogy mondjuk például az európai, illetve az azon kívüli tranzakciók esetében ne legyenek kettőződések. Sok meghallgatást is végeztünk, és különböző álláspontok alakultak ki azzal kapcsolatban, hogy szükséges-e ez a szintű átláthatósági szint a tőzsdéjegyzett vállalatok számára. Úgy tűnik, hogy egyébként ez a leginkább elfogadott gondolatmenet, és a módosításaimba is ezt építettem be, tehát hogy a tőzsdén cégek esetében is ez az átláthatóság biztosítva legyen, hiszen itt egy releváns dimenzióról van azért szó. Egész egyszerűen, ez nagyon olcsó is egyébként, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy egy jogi azonosítást kérünk, és ezzel a Trade Repository felé jelezzük, hogy honnan származik az adott értékpapír. Mentességek köre. Amennyiben az Európai Központi Bank saját maga számára és a többi központi bank számára mentességet kér, ez alól annak érdekében, hogy a monetáris politikához fűződő tranzakciójuk hatékony maradjon, ugye ehhez ezeknek titkosnak kell maradnia. Ezt szintén figyelembe veszi a javaslatunk, tehát az Európai Központi Bank számára mentességet biztosítunk, illetve a nemzeti jegybankok számára is. Ettől függetlenül azért azt gondoltuk, hogy az Európai Központi Banknak is információkat kell majd átadnia a nemzeti hatóságok felé tevékenységéről. És utolsó gondolat, talán a legfontosabb. A szisztemikus kockázatok csökkentésének céljából szeretnénk egy plafont bevezetni, arra vonatkozólag, hogy ugyanazt az értékpapírt hogyan lehet többször visszaforgatni a finanszírozási rendszerbe. Tehát egy plafont, egy maxim, tehát ezt maximáljuk. Vagy pedig egy másik lehetőség, egy tartalék szintet, vagy mozgásteret biztosítanánk saját magunknak az újrafinanszírozási szempontok megítéléséhez. Novemberben a Financial Stability Board bevezette már ezt az újdonságot, bevezette azt, hogy hogyan lehet ezeket a plafonokat beépíteni a rendszerbe, de az már világos, hogy nem lehet nyitva hagyni a az értékpapírok visszaforgatását a rendszerbe, tehát egyfajta plafont kell megállapítani Az én javaslatom ma éppen ezért a Financial Stability Board javaslatait beépítettem az én javaslatomba, annak érdekében, hogy ezt ezen, ezen keresztül garantálni tudjuk a nagyobb átláthatóságot ezen fontos piaci területen, és biztonságot, illetve ellenálló képességet vezessünk be ezen piaci szegmensbe. Itt az egyik legfontosabb tőkepiaci tevékenységről van szó, legalábbis Európában. Ennek a volumenét nem is ismerjük pontosan, de 8 és 10 trillió euró közé tehető ennek a az összege, mert itt azért mégiscsak fontos területről beszélünk. Ennyit mondanék tehát egyenlőre el erről. És várom a módosításokat, a az árnyékjelentéstevők álláspontjait, akikkel egyébként már felvettem a kapcsolatot, és akiknek a véleménye már részben most is szerepel a szövegtervezetben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm a jelentéstevő kapszót. Először az jelentést jelentéstől közül a néppárt nevében Danuta Hübner kapszott. Köszönöm szépen. Elnök úr, az általános megjegyzésekről most eltekintek, amik a rendeletre vonatkoznak. Olyan dolgokra összpontosítanék, amely kapcsán súlyosabb aggájaim voltak. Az első a megnyírbálások kérdése. A tanácsban ez nincs meg, a bizottságban sem ez egy új dolog, a herkatok kérdése Alapvetően nem ellenzem az elvet, a CFT-k megnyírbálását, de nagyon fontos, hogy az átláthatóság megmaradjon, mégpedig mi hamarabb, és később tudunk majd más kérdésekre is kitérni, mint például a herkatokra. Értem, hogy a jelenlegi monetumban nem ismerjük ezeknek potenciális hatását, az európai piacokra nézve, és nekem hatástanulmányra volna szükségem ahhoz, hogy ezt jobban megítéljem. Ez a folyamatot pedig csak tovább húzza az időben, az FSB továbbra is folyamatban van, és ennek a munkának a lezárása 2016-ban elképzelhető, vannak azonban olyan plegykák, melyek szerint nincsen konszenzus az FSB és Bázel között, és Bázel között. Hát azt gondolom, hogy ezek együtt fognak működni. Éppen ezért túlságosan korai most kimondani azt, hogy mi lesz a végső globális megoldás a herkátok témájában. Éppen ezért én annak látom szükségességét, hogy ezt ne vegyük bele a rendeletbe. Ami a plusz megjegyzéseket illeti, amit a szóró javasolt ebben az összefüggésben, ez egy messzeható kompetenciát jelentene az ESMA számára, amikor sárkátokra kerül sor, és emlékszem arra a vitára, amelyet az SSN kapcsán folytattunk, és a szakértők felhívták a figyelmet a problémákra, tehát fontos, hogy több időt szálljunk a tovább gondolásra, hogy mik lehetnek ezek a mélyebb ható kompetenciák, illetve minket lehetne delegálni feladatként az eszmára. Azt gondolom, hogy a a kérdését egy olyan témák, témáját kell kezelnünk, amelyre majd visszatérünk, A bizottság kiad egy új rendeletet, vagy túlmutat az átláthatóságon, a nyelvtekintési záradékra lehet erre lehetőséget biztosítani. Tehát fontos, hogy ezzel foglalkozhassunk a jövőben. Ami az eszeméket illeti, pont a kekevék helyzetét ne súlyosbítsuk, ne rójunk rájuk további terheket, hiszen jelentős potenciál a növekedésre mozdítása terén a KKV-knél, és hogyha a KKV-kra is tehát a KKV-ket kivesszük a jelentéstételi kötelezettségből, akkor ez talán egy jobb döntés a KKV-k számára, és ezzel elismerjük azt a szabályt, amelynek célja a növekedés előmozítása. Tehát ezeknek nem kell jelentős piaci szereplőknek eh, lenniük, viszont a tőkeunió keretében erőteljesebb az eszközfinanszírozás. Tehát eh, jó lenne, ha nem eh, hárítanánk a akadályokat. Ami a központi bankot életi, ez szintén nagyon fontos. Fontos, hogy a az LKB-nak e jelentéstevő országot kivegyük ebből a körből, amikor az LKB e véleményét olvassuk, akkor talán mindannyian értjük az emögötti érvelést, és én ezt a kérdést is tudom fogadni, viszont mielőtt véglegesen döntünk a végleges kivétel tételről, lehet, hogy jó lenne ennek visszaütőit is mérlegelni, hiszen ez széleskörű kivételeket jelentene a piacon, és hogyha valóban ebben a folyamatban járunk, akkor ez megbonyolítja a folyamatot az átláthatóság szempontjából is, illetve a piaci szabályozók helyzetét is megnehezíti a beavatkozásnál. Hát De jelenlegi momentumban nem tudjuk azt, hogy hol lesz a kockázat, még a, a központi bankok mekkora kockázatot hajlandók vállalni. Mindezt nem tudjuk, vagy nem ismerjük eléggé ezeket a témákat, éppen ezért egy olyan helyzetben találhatjuk magunkat, amikor nem értjük a helyzetet Európában, Európán kívüli szabályozók nem adják meg központi bankuknak ezt a kivételt. Tehát nincsenek világos időpontjaink, de a rendelkezés álló adatok azt mutatják, hogy a piaci arány méret igen jelentős, ráadásul szorú, és kitért erre, ha jól értettem, egy konvenzoros javaslatban dolga, gondolkozik. Ezt nem kell, hogy majd elutasítsuk, de fontos, hogy mérlekeljük azt a lehetőséget, hogy az LKB a közhatóságoknak, eh, amelyek felelősek a felügyeletért, eh, értesítést küld, de ez lehet, hogy itt egy közhatóság tesz jelentést másik közhatóságnak, tehát fontos, hogy egy szélesebb kép alakuljon ki, illetve ezek lettek volna az LKB-re vonatkozó megjegyzéseim, aggájaim, és ezt a jelentéstevő is méregelte. Ami az áttekintést életi, azt gondolom, hogy az áttekintések definíciója, amelyet használ jelentéstevő, ez különbözik attól, amivel a bizottságban és a tanácsban, illetve ezekben az anyagokban már rendelkezünk. Tehát itt a kollaterális tranzakciók korlátozásról van szó, nem terjed mindez ki a pénzügyi eszközökre, tehát a szűkebb hatáskör kapcsán, hogy ez elegendő-e, vagy sem vannak még aggályom, és el szeretném mondani a kettős jelentéstételt illetően, vannak érvek, ellenérvek, erről beszélni fogunk. Mi pedig Jimmy rátekintését illeti, ez szintén fontos számunkra. Tudom azt, hogy a jelentés majd csak augusztusban vagy szeptemberben jelenik meg, de jó lenne megtudni a bizottságtól azt, hogy a meglévő tapasztalatok alapján lehet egy iránymutatást kidolgozni, annak kapcsán, hogy mely megközelítést alkalmazzuk, ez ugyanis nagyon hasznos volna. Köszönöm. Elnök, köszönöm az ECR képviseletében két filmból. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, igen technikai jellegű dokumentumon kevény munkát végzett. De az előadó kiválóan koordinálta a munkát ezen a területen. Nagyon fontos ez, mert eh, ez korábban a gazdaságnak rózsaszín területe volt, éppen ezért nagyon figyelnünk kell mindarra, amit a világon a különböző jogszabályok előírnak, annak érdekében, hogy nehogy különböző entitások számára lehetetlenné tegyük a tevékenység. De mégis osztom néhányunk fenntartását a tekintetben, hogy a jelentés az SFT-k bizonyos típusára visszanyírást ír elő, jelentős a, az FSP érintettek körében az ellenérzés próbálnak ellene hatni. Egy picit aggaszt tehát az, amit beleírunk egy jogszabályba ilyen korán, és én inkább megvárnám, hogy a bizottság négy javaslatát megkapjuk majd későbbiek során teljes hatástanulmányjal nem szeretném, hogyha valami olyasmi kerülne be, amely visszacsapna majd a jogszabályra, még mielőtt a hatályba lépett. De igazából üdvözlöm, nagyon nagy munkáját, kiváló munkát végzett, sokat dolgozott a definíciók terén, ez egy na, jó minőségű munka volt, és annak ellenére, hogy vannak apróságok, de mégis a definícióknak többsége működik, és jelentősen javít az eredeti szövegen. Örülök annak, hogy az előadó a, az sft jelentési normáját is tovább vitte. Nem tudom, hogy nem lehetne a közelmúlt tapasztalatai alapján még tovább javítani, és nagyobb standardizálást elvárni, különösen az adatbetöltésekre vonatkozóan, hogy milyen normáknak kell megfelelni, így lehetne jobb minőségű adatokat kapni a szabályozó számára, és olyan elemzési lehetőséget biztosítani, amely a folyamatokra ad kitekintést. Az adatbetöltésnél kap, azt javasolnám a közelmúlt tapasztalat alapján, hogy egy fázisos megközelítéssel lehetne elkerülni azt, ami korábban a Big Ben hatás volt, amivel a rendszerek nem tudtak lépést tartani, illetve amit nem tudtak kezelni. Tehát egy ilyen folyamatos betagozódási lehetőség nagyobb lehetőséget adna. A globális LAI-t teljes mértékben támogatom, mindig nagyon jó, és a nyomon követhetőség mind a jogi entitások, mind a kereskedelem számára rendkívül fontos de egy standard adatformátum nélkül ez értelmetlen lesz. Tehát az a vita, hogy egyetlen jelentésre, vagy két kettős jelentésre van szükség, hogyha a szabályozó úgy gondolja, hogy fontos, hasznos, hogy a jelenlegi formát vigyék tovább, akkor nem kell ezeket az adatformátumokat megváltoztatni, hiszen ha már működnek, akkor az is jó. Ami viszont a közététel szabályozására vonatkozik. Szeretnék további magyarázatot kapni, hogy miért akarják ezt bővíteni. A részvényesek ismerik a vállalat tevékenységét a területen, az előny, és nagyon örülök, hogyha a közététel például az éves jelentésre vonatkozna, a repók alkalmazásáról, amely a vállalati treasury funkcióra vonatkozik, de nem tudom, tudja az előadó, hogy ez különös fenntartásokkal telített terület, és milyen többletértéke lenne a nyilvánosságra hozatali kötelezettség a befektetők számára. E téren az elmúlt években volt már egyébként lépés, iránymutatókat adtak ki, amely opcionális végrehajtást jelentenek csak, de mégis talán ezeket a meglévő útmutatókat megnézhetnénk, hát ha fel lehet ezeket használni arra, hogy javítsunk ennek a jogszabálynak a minőségén, és az adott esetben a, a hivatalos kötelező érvényi előírásokra is alkalmazzuk. A végrehajtás időzítésére vonatkozó jogszabályok aggasztóak. Tegnap a módszerről beszéltünk, a bizottság részéről is jelen voltak, és két frakció a menetrendet nagyon feszesnek találta az intézkedések jelentősége szempontjából. Többször elmondtunk már, hogy óriási nyomást jelent a SOP ITS rövid határidőn belüli megírási kötelezettsége. A hatályba lépés dátumának tükrében a 6-3 hónapos rendelkezések óriási terhet jelentenének nem csak a piac résztvevői számúra a kevésbé vonzó jogszabályokkal kapcsolatban, hanem az ez mára vonatkozóan is. Ha több időt engedünk, hogy megfelelően határozzák meg a szabályokat, a szervezeti rendszereket, számítástechnikai rendszereket a cégek számára, nos, akkor úgy gondolom, hogy ennek több előnye lenne, mint rövid időt szabni és megkövetelni egy nem tökéletes rendszert. Úgy gondolom, hogy ez lenne pedig a cél, hogy jó rendszer legyen és sikeres a végrehajtás. A jelentésre vonatkozóan azt hiszem január 7-e volt a, a módosítók beadásának határideje, aztán meghosszabbították 18-ára, nagyon kemény ez a jelentés, meg kell nézzük, hogy a jelentést hogyan lehet a módosítók határidejével, a jövő keddi határidővel tartani. Nem tudom, hogy más szeret, is szeretné, hogy egy héttel mondjuk meghosszabbítsuk a módosítókat, és akkor teljesen normális formában tudnánk a módosító indítványokat benyújtani. nem, benyújtani, nem elhalasztani szeretném a folyamatot épp ellenkezőleg. a, már december 18-ához képest abban is van némi csúszás, úgyhogy most a jövő kedd az nem lenne túl nagy késlekedés. Kérdezem az előadót, hogy van-e lehetőség arra, hogy a határidőt kinyújtsuk. Talán a, vita, a vita végére megjön a vonatkozó válasz, és lehet, hogy akkor valóban új határidőt tudunk kapni. Áldítól Filip de Baker. Köszönöm elnök úr, én is köszönöm az előadónak ezt a jelentést. Valóban technikai jelentőségű dokumentum, ahogy az előttem szóló is említette, nagyon jó munkát végzett ahhoz, hogy elinduljon a vita a különböző frakciók között. Valóban az előadó jó munkát végzett, megpróbálta a legfontosabb kérdéseket vázolni, összefoglalni. Az előttem szólók már mondták. Természetesen megpróbáljuk a szisztemikus kockázatokat meghatározni és kezelni, és megpróbáljuk növelni az átláthatóságot a rendszerben, azért is, mert tudjuk, hogy a globális pénzpiacokon ez egyre fontosabb kérdés, és még globális, nem csak európai területről beszélünk. Úgy gondolom a, a kollaterális elemek alkalmazása az jó, hiszen egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Tudom, hogy technikai jelentőségű a dokumentum tartalma, de a dokumentum maga sokkal fontosabb, mint korábbi években. Mindent meg kell tenni azért, hogy jó eh, dolgot is csináljunk, ne csak jó szándékkal hiszen a poholba vezető út is jó szándékkal van kikövetőze, tehát egy technikai dokumentumnál a technikai részleteket kell helyesen meghatározni, hogy az ágazatban érintettek eh, be tudják tartani, és eh, szisztemikus kockázat szempontjából kevésbé kockázatosan tudjanak eljárni. A visszanyírválásokról. Az FSB még nem zárta le a munkáját, nagyon fontos, hogy időt kapjon, elegendő időt. A visszanyírásokkal hát egy nagyon érzékeny kérdést érítünk, nem szabad sürgetni semmit, ki kell várni a hatástanulmányok eredményét, hogy a bizottság is lássa, hogy miek a hatások, mi az, amit helyre kell állítani, és csak ezt követően vezethetjük be ezeket a, a rendelkezéseket. Ráadásul globális ágazatról van szó, minél szélesebb vitára van szükség. A második dolog, amit elmondani szerettem volna, az a 15-ös cikkre vonatkozó vita, a, az újraalkalmazásra vonatkozó rendelkezés, erről is beszélni kell, beszélnünk kell majd itt ebben a körben, hogy lássuk, hogy milyen helyzet, milyen elemek jönnek be a képbe. Én úgy gondolom, hogy ez egy jogi kérdés, óvatosan kell tehát kezelnünk, és nem szabad megfeledkeznünk a szélesebb piaci hatásokat sem. ha a szisztemikus kockázatokat enyhíteni akarjuk, figyelni kell, hogy nehogy újabb kockázatokat teremtsünk. Arra gondolok, hogy a TTC-át, amikor ki akarjuk zárni ebből a cikkből, lehet, hogy ezt tesszük. Kritikusan kell önmagunkra nézni a korábbi tapasztalatok miatt is, akkor, amikor jelentéstételi kötelezettséget írtunk elő sok különböző pénzintézet számára. Azt kell lássuk, hogy mi releváns, mi az az információ, amit rendelkezésre kell bocsájtani az átláthatóság és az áttekinthetőség érdekében. Csak így tudjuk valóban értékelni, hogy mi az, amitől a szisztemikus kockázatok kialakulnak. Hogyha több millió információt kapunk, és akkor nagyon nehezen tudjuk megkülönböztetni a, a fontosat és a kevésbét nem a jelentéstételi terhet akarjuk növelni, hanem azokat az elemeket szeretnénk megkapni, amelyek a szisztemikus kockázatok kezelésében működnek. Ha átfedések vannak a különböző jelentéstételi követelmények között, ez ugyan számomra nem annyira világos, de az SSDA jelentés lenne szerintem a legelfogadhatóbb. A központi bank mentesítéseiről. Az előadó mentesíti a központi bankot a e jogszabály hatája alul, és azt írja, hogy meg kellene nézzük, hogy ez jó-e vagy sem. Persze nagyon sok információ nem áll most a szabályozó terület rendelkezésére az átláthatósággal kapcsolatban sem. Az átláthatóságra pedig még azt szeretném elmondani, hogy az előadó próbálja a felsorolt a, a regisztrált vállalatoknak a, az átláthatóságát különböző előírásokkal növelni, de meg kell nézni, hogy mi lesz ennek az ágazat szempontjából az előnye. Tisztában vagyok azzal, hogy a jelentésben figyelni kell azzal, hogy mindenki a valódi előnyöket és költségeket is tartalmazza, de az információ szerzésnek is van előnye és költsége, ezt is figyelembe kell vegyük. Elhangzott, hogy az ECP például a szankciók növelésére is lehetőséget adna, a nyereség, a szerzett nyereség háromszorosának mértékéig. Nos, ez is egy olyan elem, ahol figyelembe kell venni a megfelelő arányokat. Én szerintem itt most inkább abba hagyom, fontosnak tartom, hogy a technikai normák meglegyenek, az idő, határidők azok rendkívül fontosak, nem szabad túlszabályoznunk, és mivel rendkívül technikai jellegű dokumentumról van szó, figyelni kell, hogy a határidők lehetővé tegyék a módosítókat és a megfelelő vitát. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Rina Ronja Kári. Köszönöm, elnök úr. Először is el szeretném elmond, először is el szeretném mondani, hogy pozitívan gondolkodunk. Nagyon örülünk ennek a jelentésnek. Van néhány megjegyzésem. Az első pont már el is hangzott. Ez pedig a kiterjedés, a hatáskör. Lehet, hogy a központi bankokat ebbe bevonhatnánk, hogyha kizárjuk őket, akkor a bankolással kapcsolatban csökkennek a nézeteink. hogyha azt nézzük meg, hogy az értékpapírokat hányszor lehet felhasználni, ennek eh, meg kell szabni a küszöbét, mégpedig mi hamarabb. Azt gondolom, hogy az átláthatóság nagyon fontos. Fontos ezt a hatályt kibővíteni, fontos eh, hozzáférést biztosítani hiszen hogyha a közvélemény tudja ezt az információt, akkor hozzájárulhat ez ahhoz, hogy bizonyos folyamatokra fény derülhet. Olyan folyamatokra, amelyeket nehéz után követni. Tehát lehet, hogy kicsit nyitottabban kell viszonyulnunk a közvélemény felé. A 22-es cikkely a szabálysértések kapcsán jelentéstételre vonatkozik, illetve olyan esetekre, hogy hogyan lehet megvédeni a munkavállalókat az irányelvnek összhangban. Lehetőség van-e a pénzügyi kompenzációra? Azt gondolom, hogy erre nincsen lehetőség. Ez azonban nem elég. Nagyon fontos a munkatársakat megvédeni, tehát hogyha valaki szabályt sért, akkor fontos, hogy ezért ne büntessék. Tehát ezek kisebb jellegű módosítások. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Éva Jolly, zöldek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő Renátó szóró munkáját. Nagyon érdekes jelentéstervezetet készített. Először is hangsúlyozni szeretnék néhány nagyon fontos pontot, amelyek az FSP-re vonatkozó ajánlásokhoz igazodnak. A minimális standardok alakítását támogatjuk a válti menedzsmentben, támogatjuk az a javaslatot, mi szerint a hatályt ki kell bővíteni azért, hogy nem, nem pénzügyi aspektusokat is bevonhassuk ebbe. Egyetértünk a 13-as cikkeinek megfelelően az átláthatósági kötelezettségek kibővítésére hitelintézetek felé, illetve a kereskedelemhez kapcsolódó tevékenységeknél örülünk annak, hogy egy metodológiát szeretnek kidolgozni a herkatokra, amelyek illeszkednek az ESMO szabályaihoz is, azért, hogy további FSB és ajánlásokat tudjunk megvalósítani. Plusz módosító indítványokat is benyújtottunk annak érdekében, hogy a bizottság javaslatot a különböző következő témákban erősítsük. Szeretnénk a hatályt kibővíteni, az Európai Központi Bankot ebbe be szeretnénk vonni. Azt gondolom, hogy emellett megfelelő érvek szólnak. Az eszmától azt várjuk, hogy megfelelő jelentéstételt készítsen az SFP-kről, és nagyon fontos, hogy a különböző SFT részek is ebben megjelenjenek. Tehát a felügyeleti szervek felé jelentéstéte kötelezettség érvényesül, illetve megfelelő stresszteszteket kell kidolgozni az finanszírozásnál. Módosítókat fogunk benyújtani, és megkerüljük a bizottságot arra, hogy értékelje fizetésképtelenségi rendelkezéseket, illetve a harmonizációra is szükség van az SFT-knél. Szeretnénk a bizottságot arra kérni, hogy a repo szabályozásoknál is alkalmazza ugyanezt, illetve ezeket értékesítse, amint a piacok megnyugodtak. Kedves jelentéstevők, kedves árnyék jelentéstevők, várom a közös munkát, konstruktív szellemben, hiszen nagyon fontos ezt a rendkívül fontos munkát lezárni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Az EFDD képviseletében nem látok jelen senkit. Van-e valaki, aki a spontán felszólások körében szót kér? Nincsen. Akkor a többőnek adok ismét szót. Renato. Molte grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm a felszólalását, árnyékjelentés tevőknek, nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk, és nagyon konstruktívak voltak ezek a megszólalások. Mindenki úgy látom azt szeretné, hogy javítsuk a szöveget, hiszen ez egy fontos technikai rendelet, de az európai tőkepiacok rendezését célozza. Különböző likviditási garanciákat kívánunk beépíteni. Egy olyan piac, amely reméljük, hogy a jövőben a reálgazdaság támogatását is egyre inkább meg fogja tudni oldani, tehát a banki szektoron felül, de minden esetre az biztos, hogy a cégek az európai cégek finanszírozásába beszállhat. Ez azt jelenti tehát, hogy mindenképpen szeretnénk minél hamarabb lezárni ezt az ügyet, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb véget érjen ez a rendelettervezet. A mai elhangzottakat is figyelembe véve, például a központi bankokra vonatkozó mentesség tekintetében. Részben úgy gondolom, hogy az átláthatóság növelése fontos cél, ezzel jobban fogjuk ismerni azon műveleteket, amelyek ezen a piaci szegmensen megvalósulnak. Ezen kívül a monetáris politikához kapcsolódó hatékonyság biztosítás, biztosítása is fontos cél a központi bankok számára. Az együttműködést biztosítani kell a hatóságokkal is, Ami pedig a tranzakciókat illeti, a reuse-ra vonatkozólag elképzelhető az is, hogy nem minden műveletet fontoltunk meg, tehát természetesen várom a módosításokat, elképzelhető, hogy tovább tudjuk növelni azt a listát, amely a műveletekre vonatkozik. Fontos ezen kívül a mentességi záradékok, záradékok beépítése is, ugyanis fontos, hogy a az Európai Bizottság a jövőben ma még nem létező műveleteket be tudjon építeni a jövőben. Hiszen a cél az mindig az, hogy ezzel a jogszabályjal javítsuk a mediációt. emír tapasztalataira építve, és az annak a kudarcaira is támaszkodva kell ezt a mostani rendelettervezetet meggondolnunk. És a különböző fájlokat egyfajta fokozatos módon kell beépíteni. A cél az, hogy minden fontos információ rendelkezésre álljon, és nyomon tudjuk követni, vissza tudjuk követni az értékpapírok mozgását, az egyes tranzakciókra vonatkozó adatokat és azokat a piaci szereplőket, amelyeknek köze volt az adott művelethez, ügylethez. A bizottság jó lenne, hogyha világossá tenni azt is, hogy ezek a kötelezettségek vajon mindkét oldalról megjelennek-e, és a az átláthatóság a tranzakció minden egyes rész területére vonatkozzon-e. Ami a hatáskort illeti, ezzel kapcsolatban is felmerült egy kérdés. Különböző nagy cégek és hitelintézetekről van szó, ezek tartoznak a hatáskörbe, de tudnunk kell azt is, hogy pontosan mekkora ennek a piaci szegmensnek a mértéke. Ma, de talán nehezebb időkben Látni kell azt is, hogy a hitelintézetek is fontos szerepet töltenek be ezen a piacon, és ezért őket is figyelembe kell venni, nem szabad kihagyni. Nem a kis és középvállalkozásokra gondolok, de hanem azokra a nagy cégekre, amelyek likviditásokat sukat fel tudják használni, és saját magukat úgy tudják finanszírozni, hogy felhasználják azokat az értékpapírokat, amelyek portfóliójukban vannak. És ezen keresztül egyfajta saját finanszírozást végeznek. Ezen felül az átláthatóság is fontos cél. A tőzsdén jegyzett cégek már amúgy is negyedéves jelentéseikben, és főként az évvégi jelentéseikben likviditásukról számot kell, hogy adjanak. És ezen keresztül nem gondolom, hogy nehezebb lenne ezeken a módosításokon keresztül megvalósítani, vagy megfelelni a kötelezettségeknek, ezeknek az úgynevezett korporéteknek. És végül az RKC-ról beszélnék még egy kicsit. Aztán a banki strukturális reformokra térnék még ki. Itt nem csak a nagyobb átláthatósága fontos, hanem az ellenálló képesség növelése. Az egész pénzügyi rendszer Európában erősebb lábakon kell, hogy álljon. Mi nem csak átláthatóságot biztosítunk itt, tehát még egyszer, hanem az egész európai pénzügyi rendszer jövőjét biztosítjuk és, a, és olyan műveletekről, olyan ügyletekről van itt szó, amelyek nem mellékesek. Az egyik Európai Központi Banki igazgató tanácsbeli tag is kimondta, hogy a múltbeli problémák egy része pont ezen piaci szegmens kevéssé szabályozott volt, miatt is bekövetkeztek. A múlt év novembere óta az FSB világossá tette, hogy az erkácokat meg kell valósítani, úgyhogy ha mi ezt nem vennénk figyelembe, akkor tulajdonképpen hanyagságot követnénk el. Éppen ezért az ütemtervben amely tudom, hogy eléggé szoros, de ugyanakkor azért elég idő van arra, hogy mindent meg tudjunk tenni, és hogy az ESMA is időt kapjon a végső eredmények értékelésére, és ezen belül az FSNB értékelésére, illetve az ő által leadott információk megítélésére. Ennyit szeretnék most elmondani. Együttműködés előtt nyitva állok, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy jobban meg tudjunk felelni feladatainknak, és az európai pénzügyi piacokat egy olyan eszközzel ruházzuk fel, amely érthetőbbé, stabilabbá teszi a pénzügyi piacokat, és még talán egyszerűbbé is teszi a működő képességüket, a mindennapi működésüket. Köszönöm. Thank you. The rapporteur posed also some question to the... Köszönöm szépen. Vannak kérdések a bizottsághoz is. Van is erre időnk? Itt van Pácik Percen, úgyhogy meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr köszönöm én is az előadónak és az előadónak, hogy ilyen előremutatóan dolgoznak egy ilyen komplex kérdésben, ahol Hökmark úr is mondta, maga a terminológia is érdekes, hiszen az ismeretlen ismeretlenekről szól. Nagyon technikai jellegű. Egyszerűen azt mutatja, hogy saját értékpapírokat és másokét kölcsönözték a pénzügyi konstrukciókban hitelként másoknak. Tudjuk, hogy a szabályozók többet akarnak, tudni akarják, hogy mi zajlik a területen, átláthatóságról van szó. Az előadó véleményünk szerint javított a bizottsági javaslatán több területen. Négy pont van, amit szeretnénk felvetni, a visszanyírás, a technikai kifejezés, a fedezetek, amelyeket a tranzakcióknál biztosítanak, ez nincs, nincs benne, a, sem a tanács, sem a bizottság megközelítésében. Miért? Azért, mert van két ismeretlen, és van egy nem ismert. Az ismeretlen az az, hogy nem tudjuk, hogy a végleges szabályok milyenek legyenek. Tudjuk, hogy 16 közepére nem tudjuk, hogy milyenek lesznek 16 közepére a végleges szabályok, úgyhogy most nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz ezeknek a szabályoknak a hatása arra, hogyha bevezetjük a visszanyírásokat. A a nem ismertek jogi problémát jelentenek, erre vannak jogászok az intézményekben. A kérdés az, hogy tudjuk-e a jövőbeni eh, technikai normákat az ezmára vagy az EBA-ra, akkor, amikor még nem tudjuk pontosan, hogy mit fogunk delegálni ki kell várni 2016-ot. Ez tehát egy jogi, morális kérdés, amit tisztázni kell. A második dolog a, refi- a reuse, az újrahasználásnak a definíciója. Üdvözöljük az előadónak a hozzáállását, amely gazdasági definícióra épül, amit a pénzügyi stabilitási testület is alkalmaz. Ezt jogi definícióra kell tudnunk átfordítani, hogy használhatjuk több pozitívum van az átalakításban, gyorsan azt kell e, biztosítani, hogy jogi értelemben is jó lesz a definíció. Azt javasoljuk az előadónak és az árnyék előadónak, hogy a, a tanács szövegét vegyék, bár nem pontosan ez, az előadó e, célkitűzéseivel jogilag helyes kontextusba helyezzék, hogy ne legyen jogi bizonytalanság. A harmadik dolog pedig a központi bank mentessége, ez egy ismeretlen ismeretlen. Értjük, hogy mennyire érzékeny bizonyos ügyletnek a jellege a központi bankok és cégek között, és hogy erről nem akar jelentést tenni a bank, de nem értjük azt, hogy a közhatóságok, a központi bankok miért nem akarják az információt mégis a társ közhatóságoknak átadni, akik ugyanolyan szakmai titoktartás alá tartoznak. Nem értjük, hogy ezt miért nem akarják megtenni. A többi közhatóságnak szüksége van erre az információra, hogy alkalmazza a jogszabályt. Nem végezhetik el a munkájukat enélkül. Miért nem akarjuk Miért akarjuk, hogy a, 30, a repo piacnak 30%-át ne alkalmazzuk, vagy vegyük ki, mert ez a központi bankoknál történik. Ez 30% ez egyetlen egy más jogszabályozási területen sem engednénk meg kivételnek. Nagyon érdekes Hübner asszony Szoriónak a javaslatait, és akkor próbáljuk meg ezt megfelelő formába önteni, a közhatóságoknak bízni kell tudni egymásban annyira, hogy átadják ezt az információt. Az utolsó dolog pedig a, a bankoknak, a, a számlá, számláiknak a, a e, nyilvánosságra hozatala valóban az átláthatóság nagyon fontos. Tudnunk kell még a motivációkról, az arányosságról, a hasznosságról. Nos, ezek mind olyan dolgok, amik véleményünk szerint érdemes részei a jogszabálynak. Kérdés, Hübner asszonynak és a e, a Hübner asszony és az előadó kérdés az egy oldalú és a kétoldalú. A bizottság véleménye szerint ez jó ötlet. Nem csak mi gondoljuk így, hanem a pénzügyi stabilitási testület is ajánlja ezt. A kétoldalú e, jelentések, e, ahol mindkét fél jelent ugyanarról a kereskedésről, maximalizálja az átláthatóságot és az adatok pontosságát. A kérdés, mi a cél francia megvizsgáltuk ugye a tapasztalatokat a parlament kérésére, valóban lehet kezelni a kétoldalú jelentést ugyanazon ügyletekre vonatkozóan összeegyeztetve, és az érintettek természetesen ellenőrizni tudják amúgy is, hogy ne legyen kettős elszámolás egy-egy ügyletről. Köszönöm szépen. Tehát nem látjuk a kettős jelentéstételnek az értelmét. Köszönöm. So we found another possible deadline. Van tehát a módosítóknak egy új határideje, ha mindenki elfogadja, és az előadók, árnyék előadók is, február 3. Kedd. Február 3-a. Ez tehát a módosítók benyújtásának a határideje, február 23-a lesz a tárgyalás. Március 19-én a szavazás. Köszönöm szépen, és az április ülésen kerül a perlenári serén. Úgy látom, hogy sem az előadó, bocsánat, a következő napi rendi pont előadóját nem látom, úgyhogy röviden felfüggesztjük az ülést. és a menetrend szerint 5 óra 45-kor kezdünk, ami az EU versenyképességéről szól. Thank you.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

Yes. Okay, colleagues, we can start. Kollégák, folytatjuk az ülést. A következő napi rendi ponttal az Európai Versenypolitikáról szóló éves jelentés. Morten Messerschmidt kolléga a jelentéstevő, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Értem, hogy ez az utolsó napi rendi pont, ettől függetlenül ez egy fontos téma. Rövid leszek, hiszen már számos, úgy érzem, nagyon gyümölcsöző vitánk volt az árnyékjelentéstevőkkel, és ha jól értem, itt én úgy értékelem, hogy sikerült számos kompromisszumos módosított kidolgoznunk az árnyékjelentéstevőkkel együtt. A tervezetek listáját a szavazásra továbbítottam, beleértve a kompromisszumokat, és ezek is szerepelnek itt, tehát nem megyek most végig ezeken a módosítókon. Köszönetet szeretnék mondani az összes árnyék jelentéstevőnek rugalmasságáért, megértéséért, és ahogy említettem, végig a tárgyalások és a folyamat során. Nagyon fontos, hogy a versenypolitikában bizottság kizárólagos kompetenciája kérdésében legyünk egységesek, éppen ezért a, mi a rugalmasság, a kölcsönös megértést illeti. Ez nem csak politikai szempontból fontos számunkra, hanem nélkülözhetetlen is, hogyha szeretnénk tovább lépni a rendi pontokban, amelyekre felhívtuk a figyelmet. Ez a jelentés, remélem, más lesz majd, mint eh, más jelentések, illetve mint a korábbi jelentések első alkalommal hívja fel a figyelmet az új és ambiciózusabb célokra, illetve igyekszik tükrözni az új parlamentet az új választások után. Erre büszke vagyok, nem csak jelentéstevőként, hanem az árnyék jelentéstevők, jelentéstevők csapatának tagjaként. Nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült összehoznunk. Bár a megjegyzéseiket a kompromisszumok kapcsán, amelyek előttünk vannak, és nyitott vagyok javaslataikra, illetve remélem, hogy a végső szavazással jövő héten kerül sorra, hogy megállapodtunk, illetve remélhetőleg a szavazólista tervezet szintén elfogadásra kerül. Elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Remélem további értékes megjegyzéseket hallok majd az árnyék jelentéstevőkről. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szanyi Tibor, az SND frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, csapatának illetve az összes részevő kollégának. Ez a kitűnő munkához, amelyet eddig végeztek, és valóban igaz az, hogy a legtöbb ponton sikerült kiegyenlített, jól kidolgozott kompromisszumot eh, kialakítanunk. És azt gondolom, hogy ez a jelentés jó kiegyensúlyozott jelentés lesz. Szeretnék néhány térre kitérni, olyan pontokra, amelyek a szocialisták számára továbbra is kérdésesek. Problematikus pontokat szeretnék megemlíteni a kompromisszumok kapcsán. Először is és támaszkodnénk a szakbizottság tapasztalatára, illetve a kollégánkra, akik ebben a munkában részt vesznek. Tehát eh, ami rendkívül nagy fejtörést okoz, az az SGGIs, az általános gazdasági szolgáltatások kérdése. Azt gondolom, hogy a jelenlegi benyújtott kompromisszum mostani szövege messze van a szocialisták elképzeléseitől. Nem szeretnék túlságosan hosszasan érvelni, de azt gondolom, az SGEI szektor jelentős részét képviseli a szolgáltatásoknak az európai tagországokban. És azt gondolom, hogy egy eh, hatékonyabb rendelkezést eh, dolgozhatnánk ki. Az ilyen típusú szolgáltatások sajátossága az, hogy ezeket nem tudjuk a verseny eh, helyzet szempontjából megítélni, ez egy speciális eh, területe az európai életnek, éppen ezért azt gondolom, hogy ez az a terület, ahol az elképzelések eh, nem közelítenek egymáshoz, különösen ami a néppárti eh, módosítókat illeti. Kulcsontosságú kérdésről van itt szó számunkra. Azt gondolom, hogy ebben a parlamentben mindenki érti azt, hogy miért fontos ez a terület, illetve milyen szempontból a politikai baloldal számára. Ami a második kérdést illeti, ez szintén kulcsontosságú ügy, a vasutak, um, vasúti közlekedési ágazat deliberalizációja. Én úgy gondolom, hogy ez a terület okozza az egyik legnagyobb fejfájást az Európai Unió számára eddig. Éppen ezért azt gondolom, hogy itt uh, óvatosságra van szükség. A harmadik kérdés nem feltétlenül kulcsfontosságú kérdés, ezt nem mondanám így feltétlenül, még akkor is, hogyha ez akár igaz is, de több alkalommal kértem a árnyékjelentéstevők megértését, illetve az árnyékjelentéstevő megértését, de lehet, hogy ez a szakbizottság szintén el szeretne majd erről gondolkodni az elkompromisszumról, egy cég nevének megemlítése. Örülök annak, hogy ezt senki nem értette eddig félre a mi kedvezményezésünket. Mi nem szeretnénk cégneveket feltüntetni, nem a google ről van szó feltétlenül. Számos esetet megnevezhetnénk, különösen például, amikor a gmo beszéltünk, akkor itt egy cég került megemlítésre, illetve egy cégről volt szó, de ezt senki nem említette meg külön. Hát nem az Európai Parlamentnek kell konkrét ügyekkel foglalkoznia, úgy érzem, erre számos más szerv létezik. Tehát alapvető jellegű fenntartásunk van épp emiatt a kompromisszummal kapcsolatban, ebben az esetben. De azt gondolom, hogy vannak eszközeink a nézeteink megfogalmazásához, anélkül, hogy konkrét cégneveket említenénk. És végül még egy dolgot szeretnék megemlíteni. Számos olyan terület van, nem csak a kulcsfontosságú területekre gondolok, hanem másodlagos fontosságú területekre, amelyekre a különböző kompromisszumok nem térnek ki. És még az is elképzelhető, hogy ezeket nem tud lefedni, nem tudnak lefedni a kompromisszumok. Szóval az egyéni módosítóknak lehet speciális szerepe, Ami a digitális belső piacot illeti megjegyzéseim főleg erre vonatkoznának, ez az a terület, ahol még mindig van manőverezési terünk, a különböző módosítók, egyéni módosítók szempontjából összegezve kitűnő munkát végzett a jelentéstevő és az árnyék és mindenkinek csak gratulálni szeretnék, aki részt vett ebben a munkában. Elnök, köszönöm, Werner Langen. Elnézést eh, kérek. Elnézést, hogy nem tudok sokáig beszélni, mert eh, a hangszálaim eh, betegek, nem szabad, hogy sokat beszéljek. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, azt gondolom, hogy a kompromisszumok egy részét módosítások nélkül el tudjuk fogadni. Egyes szavakról még beszélünk majd a frakciónkban, a bemutatott szavazólista tervezet alapján. Itt arról is szó lesz, Bizonyos módosítók bekerülhetnek-e még a szövegbe, illetve ezek eltűnnek-e. Itt van szükség a szavazólistára. Azt gondolom, hogy a B kompromisszumban a szociális dömping törlése, ezt kértük, ez nem került bele a kompromisszumba, ebből, erről még fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy a versenypolitika az európai politika egyik legfőbb pillére, átfogó kompetenciákkal, tehát a szíves jelentés mellett a biztosabb a biztosokkal, bizottsága folytatott rendszeres vitán túl nekünk több jogalkotási jogot kell biztosítani, tehát az irányelvek megfogalmazásánál előírások, piaci lehatárolások megfogalmazásánál a bizottsága az egyetlen szerv, az LKB, a banki felügyelet is megteheti ezt. Tehát ők állapítják meg standardokat, de a bírságokat is ők szabják, és a felügyeletet is ők végzik. Eddig mindig megvédtem a bizottságot. Viszont most elérkeztünk a jogalkotás egy olyan szintjére, amikor az döntési eljárás elveinek kell érvényesülnie, illetve intenzív párbeszéd alapján kell dolgoznunk bármilyen irányelvekről legyen ez, környezeti támogatásokról, légitársaságokról, stb., de nem vették komolyan figyelembe a véleményünket eddig. Ez nem szerepel a kompromisszumokban, viszont egyes módosítókban mindez felismerhető. Ami a B kompromisszumot élt, erről szóltam. A C kompromisszumnál pedig úgy éreztük, hogy egy részt törölni kell, azt gondolom, hogy a cégek neveit meg lehet említeni ebben az összefüggésben. A Google-el kapcsolatban óvatos, az az óvatosság, amit a korábbi versenyjogi biztos képviselt, egy kicsit túlzott volt. Úgy érzem, megkérdeztem ennek érveiről, a Google bizonyos országokban, illetve egy országban még nagyobb piaci részesedése van, mint az európai átlag azt gondolom, hogy különösen a tisztességtelen verseny kérdése a vitatott adó problematikai kérdések miatt a következő évek vitáinak középpontjában kell, hogy álljon. Tehát nem tudom elképzelni azt, hogy különösen az internet területén szövegeken, egyes eljárásokon keresztül tudjuk az új piacot szabályozni, a Google-nak, Amazonnak és egyéb cégeknek is szerepük van. Tehát nem gondolom, hogy olyan adók, szabályozásokat lehet elfogadni, amelyek a versenyjog ellen vétenek, és nem veszik figyelembe a reálgazdaságot. Tehát várom, hogy megkapjuk mi hamarabb a szavazói listát, azért, hogy tudjunk egyeztetni. A jelentéstevő eddig is kompromisszum kész volt, és remélem, hogy a közös kompromisszum készségünknek köszönhetően sikerül egy megfelelő szöveget kidolgozni. Utolsó megjegyzésem a három oldalas bevezetés. Az eredeti jelentésben, amely a titkárságtól származik, azt gondolom, hogy ezt meg lehet takarítani, hogyha az elmúlt két év aktuális jogalkotását veszük figyelembe, ez elégséges, nincs szükség szakvéleményekre, ez csak pénzbe kerül, tehát, hogyha nem a titkárság tette ezt ide bele, akkor kérem a jelentéstevőt arra, hogy rövidítse a jelentés első részét, nem kell mindenkire hivatkozni, különösen nem olyan jogszabályokra, amelyek már nem relevánsak. Köszönöm. Thank you. Next speak. Köszönöm szépen a következő. Well, first of all, let me... Uh... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni tehát ezt a nagyon jó, érdekes, okos munkát. Ez nem egy könnyű jelentés, bár lehet, hogy első ö, látásra annak tűnik, de nem erről van szó. Különböző országokból érkezünk, nagyon különböző valóságokat éltünk meg. Közel állunk ahhoz, hogy jó jelentés szülessen és mindenki részt vegyen benne. Úgyhogy én magam is a jelentéstevőt szívesen segítem abban, hogy alakítsuk ki véleményünket a parlamentnek. Fontos szerep jut abban, hogy mandátumot adjon a bizottságnak, abban az esetben, hogyha minél nagyobb többség támogatja ezt az anyagot itt a házon belül. Tehát jó lenne, hogyha az utolsó hetekben ez megvalósulna. Az SND nagyon fontos frakció, szeretnénk, hogyha egyet tudnánk érteni, és kompromisszumokat tudnánk kialakítani. Most nincsenek itt a mm, előttem a módosítások, de készen állok arra, hogy együttműködjek bárkivel. Van a közlekedéssel kapcsolatban egy szóbeli módosítás, ezt is természetesen készen állok arra, hogy önökkel ezt megvitassam, mert itt nem liberalizációról van szó, hanem csak arról, hogy nyissunk. De szeretném, hogyha a szocialisták benne lennének a nagy kompromisszumokban, úgyhogy nyitott vagyok. És aztán itt van végül a Google esete. A múlt évben volt egy nagyon érdekes vitánk, és akkor az SND nem volt ebben partnerre, mi akkor úgy gondoltunk, hogy meg kell mondani, hogy kiről van szó, milyen cégről van szó, Egyesek azt mondták, hogy a Google ö, piaci részesedése bizonyos tagállamokban még tovább emelkedett, tehát 95-ről mondjuk 98%-ra. A Google gyakorlatilag az egyetlen cég most már Európában, és néhány év múlva már nem lesz milyen versenyről beszélni egyáltalán. Úgyhogy Öttinger úr a Financial Times-ban is megszólalt, nem csak saját frakciója nevében, hanem az SND, tehát a SPD nevében is, a német szociáldemokraták nevében, mert ő is aggódik amiatt, ami történik. A kompromisszumokban attól aggódunk, hogy milyen preferenciális bánásmódot fog kapni, ugyanis a Google most már tulajdonképpen a legrosszabb gyakorlat, bevett gyakorlatnak nevezhető, az összes versenytársat lesöpöri a piacról. És a google hoz vándorol minden bevétel. És az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy semmit sem tesz, Úgyhogy szerintem erről egyre többet kellene beszélni, ez egy fontos eset, a médiában is benne kellene legyen saját magunkat cenzúrázni kell, és kiegyensúlyozott ez a mostani bekezdés, ami a google re vonatkozik, vagyis az, hogy kérjük a bizottságtól, hogy gondolját ezt a helyzetet. Ahogyan elmondtam, szeretnénk, hogyha ebbe együtt lennénk, és erős mandátumot adnánk a bizottságnak, az európai eszeméknek, tehát a KKV-knak, hogy igazi verseny valósuljon meg a digitális piacon. És végül. Fontos az is, hogy a botrányok fényében egyetértsünk, és több pénzt adjunk a Competition-nek, a versenyjogi hatóságnak. Nagyobb versenyre van szükség, és jó lenne, hogyha az emberi erőforrás is átvándorolna a versenyjogi hatósághoz, mert ez egyszerűen elképzelhetetlen, hogy vannak olyan cégek, akiknek több jogásza dolgozik itt Brüsszelben, mint amennyi a DG Competitionben van összesen. Úgyhogy jó az, hogyha ezen dolgozunk, és hogyha ezt kérjük, ezt támogatjuk. A digitális agendával kapcsolatban viszont sajnálatos az, hogy nem volt időnk a kollaboratív gazdaságra utalni, és fontos az is, hogy egyetértünk mindannyian abban, hogy a bizottságot felhívjuk arra, hogy amennyiben szankciókat lehet alkalmazni, a kartelekben résztvevő cégek számára. Ezt, ebben egyet is értettünk a bizottsággal, és az az a érzés alakult ki bennem, hogy amennyiben kartelben vesznek részt, az abban egyet fogunk érteni, hogy akkor milyen lépéseket kell tenni. És végül köszönöm szépen az önök munkáját, nagyon jó munkát végeztünk együtt, és szerintem mindenki mm, ebből profitálni fog. Köszönöm. Paloma López. Jó napot kívánok mindenkinek! A GUE és az összes többi frakciónak a nagyszámú módosító indítványa azt mutatja, hogy mennyire fontossá vált az Európai Unióban a versenyképesség. A parlament szempontja nagyon fontos, hiszen demokratikus, pluralista formában lehet befolyásolni a politikai tartalmakat. Lehet, hogy a tartalmakat nem mind osztjuk, de üdvözöljük a kollégák munkáját. A munka fontos. A frakciónk megpróbálta elsősorban az európai munkavállalók szempontjából javítani a tervezetet. Az EU versenypolitikáját arra kell irányítani, hogy munkahelyeket lehessen teremteni. Megpróbáltuk kiemelni azt, hogy a versenypolitikai eszközök az ágazatokba való beavatkozás mind munkahelyeket teremtsen, különösen olyan területeken, ahol jelentős pillanatnyilag a munkanélkülés. A bizottság számára fontos, hogy a szociális és társadalmi hatásokat is megvizsgáljuk, egyelőre ennek még kicsi a súlya. Akkor, amikor a versenypolitika ezeket a tényezőket nem tudja figyelembe venni, akkor az akadályá válik a minőségileg magas színvonalú munkahelyek teremtésének, pedig az Európai Unióban, az európai gazdaságban már ilyenek vannak, és a jövőben is ilyeneket kell teremteni. A, de, a dereguláció azt mutatja, hogy nem tudjuk még észszerűen működtetni a gazdaságot. Ez a liberális logika azonban azt is sugalja, hogy a nagyvállalatok koncentrálódása, az oligopólusok végeredményben kárt okoznak, a, illetve vezetik az Európai Uniót. A versenypolitika a munkavállalók érdekét kell, hogy szolgálja, és a gazdaság. A munkavállalók kezében lenne, hogy eszköz legyen, nem pedig fordítva. Van néhány dolog, amely aggaszt. Például a mezőgazdaság, az élelmiszer és agráripar úgy gondoljuk, hogy ellenezzük az állami támogatásokat a bankgazdaságnak, hiszen ennek nincs pozitív hatása. Ennek semmi pozitív hatása a gazdaságra. És nem osztjuk azt a véleményt sem, hogy jó lenne a spanyol részesedésekkel Eh, eh, bocsánat, és úgy gondoljuk, hogy ennek semmiféle eredménye nem lehet. Spanyolország példánya is ezt mutatja. A megújuló energiákkal kapcsolatban követeljük, hogy az energiaszegénység ellen tegyenek valamit. Tavaly egyenc jelentés szerint tízezren haltak meg ebből az okból. A javaslataink tehát ezek, ezt az irányt követik, a versenypolitika véleményünk szerint az európaiak problémájának megoldási eszköze kell, hogy legyen. A gazdaság liberalizálása pedig nem megoldás. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én először is az előadónak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért és az együttműködésért. Valószínűleg kevés gazdaságpolitikai téma van, ahol a frakciók politikája oly távol állna egymástól, mint a verseny politikában, és mégis sikerült igen konstruktív és barátságos, baráti formában az együttműködést megszerveznie. Azt hiszem az előadónak ez kiváló munkája, nagyon konstruktív volt a tárgyalás. Nem szeretnék végigmenni az egész dokumentumon, hanem három vagy négy dolgot konkrétan kiemelni. Azokat, amely fontos nekünk. A 277-es módosító, erre külön szavazást kérünk majd. Ebben a lux, Leaks adó egyességek, bizonyos cégek számára a téma, ahogy Lambert kollega is mondta, a versenytorzítását jelenteni, és szeretnénk, hogyha az Európai Parlament, illetve a bizottság felszólítaná a, para, a bizottságot arra, hogy ezt alakítja át. A vizsgálóbizottság számára már összegyűjtöttük a szükséges aláírásokat, és úgy gondolom, hogy a probléma kivizsgálására jelzésértékűen kell tudnunk lépéseket tenni, a nemzetállamoknak is fontos, hogy ezt megtegyék. A többi dolog a jelentéssel kapcsolatban. Az információs és kommunikációs technológia fejezete. Itt két módosító van, amelyet mi is benyújtottunk, de sajnos nem, vették, nem vettek be, Pár szerettem volna a zöldek nevében. Az egyik, hogy felszólítjuk a bizottságot a közbeszerzéseknél, hogy nyílt standardokra és szabad szoftverekre külön figyeljen, ezeket támogassa. Ez az Európai Uniónak fontos lenne, és erre vonatkozóan normákat kellene meghatározni, hogy befolyásolja ez irányban a versenyt, és a, a hálózat, az internet semlegessége. Nos, a hálózat semlegessége, az internet semlegessége fontos téma, a tisztességes, semleges internet verseny szempontjából a legtisztességesebb feltételeket biztosítja, és úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy ki kell álljunk az internet semlegességért, nem pedig annak gyengítéséért, tehát nyilvánvalóan a bizottságnak más tervei vannak. Végül pedig szeretnék a Google bekezdésekre kitérni. A tárgyalások során e, igazából furcsa volt, hogy pont a szociáldemokraták és a zöldek állnak ki azért, hogy ne egy, hogy ne állítsanak e, pellengére egy konkrét vállalatot nem a céget akartuk kímélni, hanem nem jó lenne, hogyha elv lenne az, hogy a parlament eltekint attól, hogy név szerint nevezzen vállalatokat. Ha ez változik, és a plenáris így dönt, akkor a frakcióban ezt meg kell tárgyaljuk. Meg kell tárgyaljuk, hogy a jövőben ezt hogyan fogjuk kezelni. Nagyon sok más vállalatok lesznek majd más esetekben, amelyeket ugyanúgy érdemes lenne különböző jelentésekben akkor megnevezni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben az esetben meg, ke, meg kellene most ezt még fontolni, de még egyszer a tárgyalások nagyon jók voltak, és remélem, hogy hasonlóan konstruktív lesz a jövőben is a munka. Köszönöm. Thank you. I have two requests of intervention for Kesdiai. Szeretne valaki szót kérni? a spontán felszólások keretében DOT képviselőknek két percet tudok adni. Megpróbálok nagyon rövid lenni, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, az elnyék jelentéstevőknek, és ahogy Tibor kollégám mondta, nagyon sok jó kompromisszumunk van, de vannak olyan területek, ahol még mindig eh, dolgozunk kell. Szeretnék az általános gazdasági értekű szolgáltatásokra kitérni, ez rendkívül mértékben aggasztja a közvélemény, számos eh, választókerületben jeleztek a különböző szervezetek problémákat eh, Európa szerte is. Az emberek úgy érzik, hogy nem legitim az, hogy az EU beavatkozik abba, hogy bizonyos szolgáltatásokat meg akar akadályozni, amely a kormányok asztalára tartozik demokratikus mandátumok keretében, például olyan bolgárok, akik közösségi energiaprojekteket akarnak megvalósítani, és azt mondták nekik, hogy erre nincs lehetőség a versenyjog ér- értelmében. Úgy érzik, hogy ez nagyon nem fair velük szemben, én pedig csak egyet tudok ezzel értezni. A szociális lakhatásnál is felmerül ugyanez Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a demokratikus felelősség szempontjából az, hogy a közhatóságok kompetenciáját tartsuk meg, ők is hagy gyakorolhassák demokratikus mandátumokat, tehát ellássák a polgárokat azokkal a szolgáltatásokkal, amelyekre szükségük van. Tehát azt gondolom, hogy az általános gazdasági szolgáltatások egyértelműen ide tartozik, tehát fontos, hogy ez megmaradjon. Fontos, hogy a módosító ne legyen kétértelmű ezen a ponton. Vannak problémák, amelyekről már szó volt, ahol kétértelműek a módosítók, és nem hagyják meg ezt a lehetőséget a közhatóságok számára, a polgárok igényeinek megfelelően. Tehát remélem, ahogy a hagyás kollégám elmondta, sikerül majd megfelelő szövegezést találni, amely tiszteletben tartja a kormányok demokratikus mandátumát, illetve a polgárok igényeit is. Tehát nem kéne az EU-nak ebbe beavatkoznia. Köszönöm szépen. Werner kért még szólt, vagy nem? Ja, only question, wann kriegen wir die uh, Abstimmungsliste? Mikor kapjuk meg a szavazólistát? Ezt szerettem volna csak megkérdezni. Jó lenne, ha megkapnánk ideje korán a szavazólistát, mert ezt én a frakciómban még egyeztetni szeretném. Pénteken. Pénteken küldjük ki a szavazólistát. Köszönöm szépen. Akkor még egyszer a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. Nem voltak nagy meglepetések, ha fogalmazhatok így. A, a az, hogy a néppárt nem tért ki bizonyos megjegyzésekre, az talán megjegyzés volt, de ezekről az elhangzott kérdésekről az tevők ülésén már szó volt, talán egy kivételre. Egy kicsit um, meglepett az, hogy Tibor a kulcsfontosságú szabadságok, szabadásról beszélt, tehát um, nekünk nincsen kompetenciánk, nem tudunk tovább lépni, ha nem állunk fel egy hangon. Tehát csalódást okozott nekem a te frakciód megjegyzése, az F kompromisszumról már beszéltünk, már több mint egy hónapig beszéltünk erről, és ahogy valaki mondta, minden nagyon jó atmoszférában, hangulatban zajlott, ez azt jelenti, hogy a szocialisták már nem, tanúsít, nem a kompromisszumot, akkor ezt jó lett volna, az elején jelzik, hiszen ez a kompromisszumot a többi frakcióval leegyszerűsítette volna. Tehát eh, mindent vagy semmit megközelítést jó lett volna tudnunk az elejétől kezdve, a második legnagyobb frakciótól. Tehát mondhatták volna azt is, hogyha az F-nél nem kapják meg azt, amit a szocialisták kértek, akkor kiszállnak úgymond ebből a játszmából, tehát megkönnyíthettük volna ezzel az egyéb módosítókkal kapcsolatos munkát. Tehát több mint 300 módosító van itt, hogyha ezt megpróbálja az ember módosítókká, kompromisszumokká összedolgozni, ez nem könnyű munka. Nem meglepő az, hogy a szociális dömbi kifejezés nem tetszik Langen úrnak. Ezt azért tettük, hogy az összes frakció elképzeléseit egyesítsük. Tehát nem ebben a teremben ülnek az ellen, ül az ellenfél, ez a bizottság, és a bizottságra szeretnénk hatást gyakorolni, ezt pedig csak akkor tehetjük meg, hogyha megfelelő kompromisszumokat kötünk, illetve mindannyian rugalmasságot tanúsítunk és úgy tűnik, hogy az egyik frakció um, erre már nem hajlandó, ez pedig csalódással tölt el. Tremózó úrnak köszönöm azt, hogy hangsúlyozta a folyamatos tárgyalásokat az sgi ek kapcsán, a Google kapcsán, a közlekedés kapcsán, és uh, én folytatni fogom ezeket a tárgyalásokat, még akkor is, hogyha vannak olyan frakciók, akik esetleg nem jelennek meg. Azt gondolom, hogy ezt a fontos témát nem tehetjük kockára. Az is lehet, hogy ugyanezt történik, mint az elmúlt héten Strasbourgban. Nem tudom, hogy a szociálisták büszkék -e arra, hogy um, um, mi történt az ajánlásokkal. Tehát lehet az is, hogy minden leszavazásra kerül, ha önök ezt szeretnék, rendben, nekem nem ez volt a célom ezzel a jelentéssel. Tehát próbáljunk meg leülni egy asztalhoz, és hogyha van probléma, mondjuk az F kompromisszummal, akkor beszéljünk róla, hogy mi is itt a probléma. Az elmúlt héten megállapodtunk abban, hogy részenkénti szavazás lesz. Meg szeretném kérdezni azt, hogy mely részei részek azok, amelyekkel problémája van a szocialista frakciónak. Az összes, az egész, vagy csak az utolsó, vagy mely szavak azok, amelyek problémát jelentenek. Kérek valami támpontot, hogy mik a problémák. Ami az OA, kompromisszumot illeti, illetve a vasúti liberalizációt, Tremóza rugalmas volt a megfogalmazása kapcsolatban. Tehát ezt nem mondhatja valaki, hogy vagy mindent, vagy semmit. Adjanak támpontot. Azt gondolom, hogy ennyit meg lehet tenni egy olyan stádiumban, amikor ilyen közel állunk a célhoz. Ami a digitális belső piacot illeti, jó híreim vannak, az IMCO szavazás, tehát az a vélemény, ami lész lesz a mi jelentésünknek is. A közös aggályok nagy részét tükrözi, és ajánlásaimban is bele szeretném ezt foglalni. A magyarázó nyilatkozatomban ez szerepel is, ami a digitális agendát illeti, ugyanazt gondoljuk, ami a T-kompromisszumot illeti, Langen úr, én tudom azt, hogy ez nem szerepelt az ön álmai között, de a kompromisszum szellemében nézzük meg azt, hogy merre tudunk tartani. Az elmúlt héten, amikor találkoztunk, és Két fantasztikus órát töltöttünk el egymással, én ezt élveztem, az volt a kérésem. Elnök jelentéstevő. Elnökként 6.30-kor el kell mennem egy másik ülésre, tehát kérem térjen át a végkövetkeztetésekre. Hát kicsit elragadtattam magam, de hát versenypolitikáról van szó, vagy nem. Hát arra kértem, hogy adjanak javaslatokat, de nem kaptam semmit semmelyik frakciótól. Tehát ha vannak speciális megjegyzései, speciális szövegezésbe javaslataik, akkor ezt juttassák el nekem, asszisztenseimnek, és biztos vagyok abban, hogy kompromisszumot tudunk kötni. Ez az utolsó szavam. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen. Ütemterv január 27-én szavazunk, plenáris márciusban. Következő szakbizottsági ülésünk hétfőn, három órakor, és akkor majd kedden is folytatjuk ezt a munkát. Köszönöm, lezárom az ülést. Thank you.